Okay, dear colleagues, very warm welcome to everybody. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, elkezdjük a mai INTA ülést. Jobb oldalamon egy új kollégát szeretnék bemutatni, Olivert, az INTA titkárságának munkatársát. meg, megismerkedik majd hamarosan a munkánkkal, sokat dolgozunk, de ő hozzá van szokva ahhoz, hogy nagyon sok munkája van. Üdvözöljük és sok sikert kívánunk. Heidi Hautala. Köszönöm szépen, elnök úr! Levelet küldtem önnek és a kollégáknak még pénteken, a december 10-i napirenden szerepel a szavazás az EU és marokkói királyság közötti euró-mediterrán megállapodásban történt levélváltásról szóló állásfoglalási indítványról szóló szavazás. Hát fontos lenne tisztázni, hogy mit gondolunk. Vannak-e a bizottságtól garanciák, arra vonatkozóan, hogy a termékek visszakövethetőségét meg lehet oldani az EU-s jogalkotással összhangban. És azt gondolom, hogy felmerül az a kérdés, hogy az érdekellentét jelentéstevőnk kapcsán, Lankorn kolléga kapcsán felmerült, lehet, hogy erről kellene a koordinátornak is beszélnie, Hát, az Euromedből történő visszalépésben jelzi azt, hogy itt volt egy érdekellentét, és nem egészséges az, hogy ebben a házban minden ugyanúgy maradjon. Ennek a szakbizottságnak ezzel foglalkoznia kell, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szavazhatunk-e erről az állásfoglás indítványról december 10-én. Én úgy érzem, hogy még minden nyitott. Köszönöm. Két pontot szeretnék eh, megemlíteni. A, veltétel, a szavazás előfeltétele az, hogy a bizottság mutasson be egy egyetem előrelépést a termékek visszakövethetősége kapcsán. A Nyugat-Szaharából érkező termékekről van szó, és ez egyértelmű üzenet volt a szakbizottságból. Egészen mostanáig még semmi konkrétumunk nincsen. A második az érdekellentétet illetően követtem a házszabályt, és az elnöknek kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia, az elnököt tájékoztattuk, illetve az ALDE frakció vezetőjét is, tehát ők ketten illetékesek ebben a témában. Köszönöm szépen! Áttérünk a napirendre, illetve a napirend elfogadására. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy két változtatás mellett fogadjuk el a napirendet. A 11-es pont, a belső piaci kérdések. Fontos, hogy ezzel a kérdéssel a 15-ös pont után foglalkozzunk majd, tehát a 12-től 15-ig maradnának a pontok, és a szavazás után kezdődne a Szingapúrról szóló közös vita. Van-e ellenvetés vagy változtatási kérés? Nincsen. Akkor ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintjük. A november 5-e ülési jegyzőkönyvének tervezetét elfogadottnak tekintjük, kivéve, hogyha ellenvetés van az ülés végéig. Hármas napi rendi pont. Mint általában webstreamen lehet követni eh, ezt az ülést bárhol. Mindenkit üdvözlünk. Van tolmácsolás is, kérek mindenkit, hogy lassan, értet, értetően és hangosan beszéljen azért, hogy ezt jól lehessen tolmácsolni, illetve hogy a hallgatósághoz is eljuthasson az üzenet. Néhány új kollégát szeretnék üdvözölni. Ezzel lezárjuk az elnök közleményeit, és a negyedik pontra térünk el. Az OECD delegáció Párizs november 21-én történt látogatás. Az OECD nagyon fontos pillére a multilaterális kereskedelmi rendszereknek, És ez tulajdonképpen egy think tank, a tudáshoz és a gazdasági tanácsokhoz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma itt, hiszen protektív jellegű tendenciák érzékelhetőek. Nagyon sok tisztviselővel találkoztunk az OECD-től, illetve az EU-s nagykövettel is találkoztunk. És lehetőségünk volt arra, hogy a 2018-as OECD-s kitekintés tartalmát megismerjük. Az OECD iránymutatásairól hallottunk, a kereskedelmi politikáról általában, és megállapodtunk abban, hogy szorosabb együttműködést szeretnénk folytatni az OECD-vel a jövőben. Jude is jelen volt a látogatáson, és ki fog egészíteni. Köszönöm szépen. Nem vártam azt, hogy most szót kapok. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes nap volt, és hogyha jól értettem, első alkalommal került sort arra, hogy az INTA szakbizottság formális hivatalos látogatást tett az OECD-nél, és ami kiderült a különböző szekciók üléséből, nagyon sűrű nap volt ez Párizsban, az a szoros kapcsolat az OECD-ben folytatott vita és a mi vitáink között, itt az Európai Parlamentben és az EU-ban kulcsontosságú nemzetközi gazdasági és kereskedelmi kérdések kapcsán. Azt gondolom, hogy volt néhány olyan pont, amelyet fontos megemlíteni. Az első az exporthitelekről szóló vita volt, és az INTA az elkövetkezendő hónapokban beszél majd az EU-s ombudsmanról, illetve az ajánlásairól az exporthitelekkel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy egyértelmű volt az az üzenet az OECD-től, hogy mennyire fontos az EU szerepe, mint progresszív értékteremtő szerepe a szabályozásban, illetve az átláthatóságra való törekvés. Az óva, óv, vigyázatosság elve, illetve a nemzetközi keret kialakítása, amikor Európa lép fel, akkor ezzel igazából um, egy pillanatot ragad meg a globális szabályalkotáshoz. Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos megragadni az alkalmat arra, hogy jobb szabályokat alakítsunk ki annak érdekében, hogy lehessen a jövőben egy kiegyenlítettebb kereskedelem tehát folytatni. Az első téma az exporthitel kérdése volt, a másik pedig az ó, óva, vigyázatosság elve, a konfliktusos ásványanyagok kapcsán. Az Európai Parlament folyamatosan kérte azt, hogy ilyen jellegű intézkedések egyre szélesebb körben terjedjenek el az Európai Unióban, és ez az OECD-vel való együttműködésben javítható tartalmak. Egy másik pont, amiről azt gondoltam, hogy nagyon fontos, nézetváltás az OECD-ben, és ez az euró is jellemző, a Trade for All, kereskedelem mindenki számára agendáját illetően, nagyon fontos az egyensúly megteremtése, illetve a közvélemény aggájaira történő reagálás. Egyértelmű volt a vita során azt, hogy nagyon fontos, hogy ne új csomagba helyezzük el a régi tartalmakat, hanem a globalizáció negatív következményeivel is foglalkozzunk, illetve azzal, hogy a kereskedelem politika milyen hatással van a különböző régiókra. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Parlamentben ezzel szélesebb körülön foglalkozni, ami egyértelműen kiderült az OECD-ben folytatott vitából, ez a politika alakítása, és amikor kérdéseket vetünk fel, akkor uh, arról sem kell gondolkodnunk, hogy mi mennyire működünk együtt a foglalkoztatási szakbizottsággal, például a regionális hatásait illetően a globalizációnak, tehát azt gondolom, hogy erről itt a szakbizottságon is fontos elgondolkoznunk. Nem hang, hallgatjuk eléggé a hangunkat. Az utolsó megjegyzés talán egy negatív jellegű megjegyzés, de csalódott voltam Az egyik vita során, bizonyos ágazatra nézve, amikor a globalizáció bizonyos mm, feszültségeket tekintve, az acélágazat igen szükletókorú álláspontot fogalmazott meg. Azt mondta, hogy az Európai Parlament jó lenne, ha elgondolkozna arról, hogy hogyan tervez konkrét intézkedéseket előmozdítani, az acél ágazatot érintő válság kapcsán. A jelenlegi nemzetközi eszköztárban rendelkezésre álló eszközök nem reagálnak megfelelően az ágazatot sújtó válságra. Tehát ez egy olyan terület, amely kapcsán szakbizottságként nagyon fontos lenne gondolkodnunk. Köszönöm. No, thanks a lot and, uh... Köszönöm szépen. Természetesen az utolsó ülés az acél témával kapcsolatban. Ez volt a leg ehm, előre haladottabb tárgyalás és egyeztetés. Mártiász, köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy találtam, hogy elég nagy volt a nyomás rajtunk. Nagyon sok mindent terveztünk, nem volt elég időnk a témákat mélységében megvitatni. Csúd már beszélt néhány kérdésről. Én azt szeretném felvetni, amit Ken Ash mondott, Nem szabad vakon belemenni egy korlátlan szabad kereskedelembe. Szabályokra van szükség, átlátható módon kell ezt kezelni, nem szabad diszkriminálni, nem hiszünk a teljes szabad kereskedelemben. Aztán azt gondolom, Jan Paul mondta azt, hogy a legfontosabb kérdés a, az a vitarendezéssel kapcsolatban. A külföldi eh, befektetések miért eh, kapnak más vitarendezési mechanizmust, miért van erre szükség? Eh, itt tulajdonképpen nem beszélünk a lényegi kérdésről, ez nem más, mint botox, ez csak a szimptomák kezelése. Amúgy nagyon sok fontos dolog merült föl, és összességében igenis sikerült előrelépni, de több ipari országnak, ipari országot be kell vonni, fontos az OECD-vel való együttműködés. Kering Koszbéről is beszéltem, talán a következő törvényezési ciklusban egy kicsit komolyabb, korábban el kell kezdenünk a vitát ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy februárban lesz egy rendezvény azon a mi szakbizottságunk, részt vesz az OECD parlamenti hálózat munkájában. Heidi? Igen, jó lett volna, hogyha ott lehettem volna. Én nagyra értekelem az OECD munkáját, a különböző perspektívák holisztikus megközelítését, a koncepciók kidolgozását, a metodológia kidolgozását. A 2030-as agenda és a fenntartható fejlődési célok megvalósításáért folyó munka ez nagyon fontos. Kérdezem, hogy volt-e valami specifikus ezzel kapcsolatban, elnök? Nem, konkrétan specifikusan erről nem volt szó, de ez összekapcsolódik azzal, amit Anne-Marie mondott, a stratégia a különböző policy területeken a legfontosabb. Tehát egy kicsit belekóstolunk abba, amit ők csinálnak, és aztán ők is visszakérdeznek, hogy mi mit csinálunk. Ez természetesen számunkra is egy fontos kérdést, végig kell gondolnunk, a kereskedelmi politikáink következményét és ennek lecsapódását más politikai területeken. Úgyhogy ezen végig, kell, ezt végig kell gondolnunk. 2019. Mm, februárjában az OECD parlamenti hálózatának lesz tehát egy ülése, és igyekszünk általánosságban erősíteni az együttműködést az OECD-vel. Ötös pont jelenleg zajló háromoldalú eh, tárgyalások állása, a Safeguard rendelet Hansen urat keressük. Elvileg neki kellene beszámolni a Fjellner úr nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hát elnézést, Fjellner úr sajnos nem tud itt lenni. előre nem látható körülmények miatt, és azt kérte, hogy olvassam fel a következő üzenetét. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság eh, javaslatának, és ez nem, ez a következő napi rendi pont, mondja az elnök. Nekem csak ez van itt, mondja az elnök. Mondja uh, Hansen úr. Nem, a Safe horizontális safeguard vagy garancia rendelettel kapcsolatos javaslatról van szó. Ez egy sikeres parlamenti fellépés volt számos a TST fejezetekkel kapcsolatos, ezek monitorozásával kapcsolatos módosításainkat sikerült elfogadtatni, a szakszervezetek elkezdhetik a vizsgálódást, a, az érzékeny termékekre koncentráltunk, és megvizsgáltuk a legtávolabbi területek helyzetét is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a jogszabály tervezet most már e, készen áll, és ez jó volt, fontos volt a napirendünkön a horizontális garancia rendelet, safeguard rendelet ben előrelépést elérni. Úgyhogy ezt eh, sikerült megfelelően kezelni. Következő trialógus a VTO kvótákról fog szólni, a Brexit miatti újra meghatározása ezeknek. Eh, holnap lesz ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, egy trialógus talán sikerül megoldásra jutni, lezárni ezt a témát és ezzel talán a harmadik jogszabály jogszabályt sikerül lezárni osztrák elnökség alatt a beruházások zöldítésével kapcsolatban. Úgyhogy tényleg haladunk. És van még egy nyitott téma, az export ellenőrzések kérdése. Ez most itt most mozdultak. A tanács december 5-én valószínűleg elfogadja a tárgyalási mandátumot, és azonnal el is kezdhetjük a tanácsi tárgyalásokat december 11-én. Remélhetőleg ezt is sikerül lezárni ebben a törvényhozási ciklusban, és akkor azt hiszem az Európai Parlament bebizonyította, hogy hatékonyak vagyunk, és élünk a lehetőségekkel. Kulturális termékek importja. Sajnos nem tudom, hogy konkrétan hogyan áll a helyzet ezzel kapcsolatban, a jelentéstevő pedig nincs, is, nincs itt, úgyhogy majd visszatérünk rá. Hatos pont, és ez következik most. Most következik eh, Hansen úr. Igen, ezzel kapcsolatban a megfelelő eh, anyagot kaptam meg. Eh, szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért. A GSP eléri a céljait, a szegénység csökkentése, a fenntartható fejlődés erősítése és a az EU pénzügyi e, érdekeinek védelme. Az Egyesült Államok rendszeréhez hasonló GSP rendszerről van szó. Két nagy e, eltérés van, mélyebbre ható és általánosabb preferenciák, és e, a preferenciák összekapcsolása a fenntartható fejlődési fellépésekkel. Nem fogok mindenre kitérni, de néhány dolgot hadd említsek meg. A hogy a transzparencia e, erősítése nagyon fontos, és az Európai Bizottságnak és a, küls, és a külügyi szolgálatnak szorosabban együtt kell működnie a civil társadalommal és a e, tagállami e, szervezetekkel, ami a diversifikálást illeti egy kicsit aggasztónak tartjuk a korábbi kedvezményezettek kedvezményeinek kumulálását. Ez a program talán egyre erősödik, ahogy egyre több ország kilép a rendszerből. Aid for Trade, ez a, preferen, ez, ez a preferencia használatot kellene, hogy erősítse. Aztán a szolgáltatások, a szolgáltatásokat be kellene vonni ebbe a rendszerbe, az LDC szolgáltatásokkal kapcsolatban a parlament ezt üdvözölte. A környezetvédelmi hatást jobban meg kell vizsgálni, és arra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy ezek a célkütőzések a következő rendeletben mm, előkelőbb helyet kapnak. Sajnálatos módon azonban a javaslatnak a hatája eléggé szűk. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek, tessék. Köszönöm szépen elnök úr. Sajnos nem tudott eljönni a koordinátorunk, éppen ezért megkért engem arra, hogy helyettesítse. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, tudom, hogy nem volt sok ideje. Köszönet a, bizottság, a bizottságnak is a javaslatért. Sajnálatos módon nagyon későn érkezett a javaslat, éppen ezért minden gyorsan kell megoldanunk. A GSP az egyik legfontosabb olyan EU-s eszköz, amelyel tehetünk valamiért a fenntartható fejlődésért. Nagyon fontos az, hogy hatékony legyen a program, ezért sajnálatos, hogy ilyen későn érkezett a javaslat. Ami a javaslat tartalmát illeti, egyetértek azzal, amit a jelentéstevő javasol, a civil társadalmat kell megerősíteni, az átláthatóságot növelni, illetve a monitoringot javítani. Ettől függetlenül néhány módosítom lesz. Például nagyon fontos az, hogy az, a támogatás, az export támogatást úgy használják fel, ennek a felhasználását nyomon kell követni, és nagyon fontos az, hogy semmilyen módon ne jelentsünk veszélyet a gésp eredeti céljáról. Ami a civil társadalom további bevonását illeti, arra szeretném kérni a, bizt- a bizottságot, hogy erre vonatkozóan dolgozzon ki egy panasz tételi lehetőséget is. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak az összes rendelkezésre álló információt figyelembe kell venni, amikor döntést hoznak arról, hogy az emberi jogi elvárásoknak megfelelnek-e a kedvezményezett országok. A civil, társadalom, civil társadalomból érkező információt is mindenképpen meg kell vizsgálni. Nagyon fontos, hogy egy formális párbeszéd csatorna is létrejöjjön. Hogyha ez nem, hogyha ez nem jön létre, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem veszi figyelembe megfelelően a feladatait, tehát nem végzi a feladatát. Pakisztántól a Fülöp-szigetekig, Sri Lankán át az, e- az alapvető jogok, az emberi jogok tiszteletben tartása sajnos egyáltalán nem javul. Egyetlen dolog bizonyos, szavahihetőségünk forog kockán, nem csak nemzetközileg, hanem az európai polgárok felé is. Hogyha a kötelezettségvállalásokat nem követik tények és tettek, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem jó, és ez rosszat tesz az Európai Uniós dolgozóknak is. Várom az együttes munkát a jelentéstevővel, és azt hiszem célunk az, hogy megfelelően erőteljes üzenetet küldjünk a bizottság felé, a kedvezményezett országoknak és az európai bolgároknak is. Köszönöm. Karim úr következik az ECR részéről. Chairman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Két elég alapvető észrevételem lenne, de előtte is szeretnék Krisztofernek köszönetet mondani munkáért. Tudom, hogy nincs itt, de biztos eljut az üzenetem hozzá. Lesznek majd módosítani is, de van két elég alapvető gondolatom, észrevételem. Örülök annak, hogy Christopher nem országonként kezeli ezt a problémát, hanem általánosságban a GSP Plus programról írt valamit. Tehát a két dolog, amire ki szeretnék térni, a diversifikáció. Örülök annak, hogy Christopher ezt a témát kiemelte a jelentésben. Úgy gondolom, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Nem értük el azt az eredményt, amit szeretünk volna az export az exportok tekintetében, tehát nem az, történt, nem az történt, hogy a kedvezményezett országok egyfajta exporttermékről áttérnek egy másik típusú exportterméké, megmaradtak egyetlen modellnél, illetve nagyon fontos a business-to-business business ösztönzés is, és erre vonatkozóan bizottsági programokra is szükség van. És még egy dolog, ez a, ez a program, ez olyan, olyan program, amely az export hatást szeretné növelni. Fordított hatása is lehet az exportok növelésével kapcsolatban más országokkal, úgyhogy sokkal többet kell tenni ahhoz, hogy a business-to-business -business megközelítést erősíteni tudjuk. Végezetül ez az egész téma, és a kollégám által elmondottakkal együtt értek, hogy van, egyetértek, hogy vannak bizonyos hézagok, vagy, vagy rossz fejlemények, pont ellentétes hatást váltunk ki, mint, mint amit akartunk a GSP-vel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy sokkal fantáziadúsabbak legyünk, nem csak, ez nem egy fekete-fehér dolog, nem arról van szó, hogy ma létrehozunk egy programot, holnap meg ez megszűnik. Meg kell vizsgálni pontosan, hogy hogyan lehet ezt eh, jobban eh, alakítani. Egy célzottabb megközelítésre van szükség a preferenciák visszavonását, eh, illetően specifikus válaszadok, válaszok az egyes problémák felmerülés esetén, a szabályok megsértése esetén, de specifikus gazdasági szereplőkre szabott megoldások. Azt hiszem, hogy ez egy jó alap, amelynek köszönhetően hatékonyan és hát fantáziadúsan lehet a különböző megoldásokat keresni, és mindeközben elkerülni azt, hogy azokat, akit meg akarunk védeni, azoknak inkább ártsunk. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Köszönöm szépen, Nalon asszony nincs itt, Rész asszony. Uh, Miss, Miss Rees, you want to replace Madame Lalonde? No? Uh, then, uh... Ha nem kívánja senki sem helyettesíteni őt. Mit csináljunk? Greens and Gua. A zöldek és a Gua ugyanannyian vannak, úgyhogy Heidi Hautala következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A GSP rendelet valóban egy nagyon fontos kereskedelmi politikai eszköz. Nagyon örülünk, hogy elkészült ez a jelentés tervezet, jelen úr tollából, de valójában ez túl sokat nem tesz hozzá a bizottság javaslatához, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt meg kéne tennünk azért, mint szakbizottság. Láthatunk egyfajta stratégiai váltást a bizottság gondolkozásában, mégpedig az lenne a változás, hogy a civil társadalmat jobban bekívánja vonni az egész folyamatba. Én csak azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy ez pontosan hogyan gondolja, mert közvetve, vagy közvetlenül így akár a demokratikus részvételt is lehetne növelni a szóban forgó, szóban forgó országokban. Ezek az országok sajnos, ahogyan mindannyian tudjuk, nem mindig tökéletesen működő demokráciák. A nagy kérdés az, hogy a kezdeményezett országokban az EU segítségét lehet, meg lehet-e valahogyan sokszorozni. A GSP plusz pozitív hatását látjuk, észleljük, ez tényleg segít a szóban forgó országoknak abban, hogy a nemzetközi kötelezettségeiket nagyobb mértékben, tiszteletben tartsák. Akár a preferenciák megvalósításának fokozatosságát is el tudjuk képzelni, lehetséges, hogy annak nagyobb lesz a sokszorozó hatása, és örülünk annak, hogy a bizottság vizsgálja a Myanmari esetet és Kambodzsa esetét, ha jól emlékszem. Kérdezem, hogy lehet-e ezt folyamatossá, tehát fokozatossá, fokozatossá tenni. Aztán a kizárólagos termelési zónák kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeket nem lehet teljes mértékben függetleníteni a nemzetközi, a nemzetközi szerződésektől, GDP vagy az export részesedés szempontjából az ilyen zónák, azt gondolom, hogy egyre fontosabbak, de a nemzetközi egyezmények hatáján sokszor kívül esnek. Kérdésem, hogy a bizottság hajlandó ezekről a kérdésekről egyeztetni. Aztán Everything But Arms. A bizottság véleménye szerint nem lenne fontos elérni azt, hogy az mind a 27 nemzetközi egyezményt ratifikálják? Azt gondolom, hogy az összes, az összes fél számára jót tenne az, hogyha például a környezetvédelmi normák szigorúbbak lennének. Azt gondolom, hogy a benchmarkok kialakításában az Európai Parlamentnek, parlamentnek nagyobb szerepet kéne tulajdonítani. Utolsó észrevételem. A Bangladesi Fentarthatósági Kompakt. Ez elvileg egy olyan eszköz lenne, amely a GSP munka jogi egyezmény megvalósítását segíteni. Malmström asszony annak idején azt ígérte, hogy ezt más országokra is kiterjeszteni ezt a rendszert. Erről mit tudunk? És mi a helyzet Bangladesről beszélve mindig az Európai Parlament textil kezdeményezésével kapcsolatban? Hát ez egy soha véget nem érő történet. Anmani Miller következik. Köszönöm szépen! Ma mindenki mindenkit helyettesít. Én Lola Sanchez-t helyettesít. Felolvasnám, hogy Lola Sanchez mit küldött. A GSP valóban sokat segített a társadalmi fejlődés szempontjából, például nők alkalmazása, a good governance gyakorlatának elterjedése, illetve a különböző ILO normák gyakor, gyakorlati megvalósítása. Örülünk annak, hogy a bizottság megküldte ezt a javaslatot, és örülünk annak, hogy az Everything But Arms, illetve a GSP plusznak több a kedvezményezetje, hiszen ez jót tesz a szegénység megszüntetése szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a 2012-es rendelet segíti ennek a célnak a megvalósítását. Az átláthatóságot, illetve az elszámoltathatóságot mindenképpen javítani kell. Arra kérje a bizottságot, hogy egy közös felügyeleti rendszert dolgozzon ki, amelyben részt vennének a szakszervezetek, illetve a helyi civil szervezetek, a magánszektor, a kedvezményezett eh, eh, országok, illetve az EU is. Úgy gondolom, hogy a azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat, köz, hozzáfér, az ezzel kapcsolatos adatokat hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. Aztán nagyon fontos az is, hogy az ILO-nak, illetve az ENSZ-nek is legyenek öm, ellenőrzési szervei. Az eddigiekben ez már nagyon sokat segített. Úgy véljük továbbá, hogy a csökkenő civil társadalmi ter, tér problémáját mindenképp meg kell, hogy vizsgálja a bizottság, meg kéne nézni, hogy ezen hogy lehet javítani, illetve a párbeszéd módszerét kéne nagyon mértékben alkalmazni. Ne felejtjük el, hogy a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezmény lefekteti azt a kötelezettséget ezen országok számára, hogy a civil társadalmak megfelelő teret garantáljanak. Azon országok, ahol több mint 10%-os a kereskedelmi preferencia részesedés, ott is meg kell ezt vizsgálni. Ezen túlmenően a nemzetközi egyezmények megfelelő megvalósítását kéne jobban ellenőrizni, illetve hogy hogyan lehet jobban ösztönözni a kereskedelmi politikát. Jobb, jobb, azt szeretnénk, hogyha egy panasz benyújtási mechanizmus jön létre, amely független, és amely a GSP-vel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat is megvizsgálja, illetve azt is vizsgálja, hogy az EU megfelele az emberi jogi feladatainak. Úgy véljük, hogy a tarifa csökkentést fokozatosan kell végrehajtani megfelelő benchmarkokkal, és ez egy pozitív ösztönző lehet ezen országok számára, hogy javítsák emberi jogi helyzetüket. Reméljük, hogy ezeket az elképzeléseket figyelembe veszi majd a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök. Remek! Most a bizottság következik. Walter van Hátom úr, de ha megengedi, előtt én is föltennék egy kérdést. a kapcsolatban fölmerült egy kérdés, hogy megvonnánk tőlük a preferenciát. Többféle mendemonda is van erről ezzel kapcsolatban. Megvilágosítana minket, hogy milyen folyamatról van pontosan szó, milyen jelzések vannak ezzel kapcsolatban, illetve a Mariaknak ebből konkrétan, ezek, ebből mit fognak tapasztalni, milyen hatással lesz ez rájuk parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Um, first of all, the Commission welcomes the draft report of INTA. Um... A bizottság üdvözli az INTA jelentéstervezetét, és köszönjük, hogy ki értékelték a munkánkat. A devével nemrégiben egyeztettünk, és valójában az ő észrevételeik nagyban megegyeznek az önökével, ez pozitív. Elnök úr említette, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament a GSP Plus jogszabály esetében együttdöntési jogköröket kapott. Ez mindenképpen nagyon jó. Ez is mutatja, hogy jó rendelet válik ebből. Annak is örültünk, hogy hangsúlyozták a GSP fejlesztési politikai szerepét, valójában ez a célja. A ajánlásaikban írtak erről, és azt gondolom, hogy az EU kereskedelem és érték agendájának az egyik legfőbb megjelenési módja. Nézzük az eredmény kérdését. Néhány következtetés nagyon kedvünk szerint való volt. Az Everything But Arms kedvezményezetek exportja 62%-kal nőtt az utolsó rendelet óta, és a GSP plusz kedvezmények körében pedig 54%-os volt az export növekedés. A felhasználási arány is nagyon pozitívan alakult a legtöbb ország esetében. Még egy dolog fölmerült, ez vajon az európai ipar kárára történt-e? hadd mondjam el azt, hogy az európai ipar számára is nagyon fontos a GSP, de a GSP kedvezményezett országokból érkező import 6%-ról 4%-ra csökkent az EU-ban. követés. A jelentés következtetései azt mondják ki, hogy az, a munkakörülményekre például van hatással, van hatása ennek az eszköznek, néhány dolgot hadd mondjak el, er, ezzel kapcsolatban, egyébként mi már is kitérek majd. Pakisztán és a munkajogok kérdése. Nemrégiben egy misszió jártunk ott, és és megbeszéltük ezeket a problémákat. A Pakisztán, egyébként új kormány állt fel Pakisztánban, új a főügyész is, és igazat adott nekünk alkotmány ügyileg. Az alkotmány szempontjából az nincs rendben, hogy a helyi iparnak termelő, illetve a külföldi, külföldre, tehát exportra termelő munkások esetében nem, aso, nem ugyanazok a munkajogok érvényesek. Aztán a Fülöp-szigetek esetében, ugye az volt a terv, a Fülöp, Fülöp a Fülöp-szigeteken, hogy a halálbüntetés ismét bevezetik, aztán a kongresszusban ezt, a kongresszusban ezt meg is szavazták, de aztán Malmström asszony járt az országban, illetve az Európai Parlament és a Szenátus között elég, elég szoros volt az egyeztetés ebben, és aztán végül hál' Istennek sikerült azt elkerülni, hogy bevezessék a halálbüntetést, és szerintem a GSP plusznak is köze van ehhez. Az ajánlásokat mennyire szívleljük meg, például átláthatóság témájában. Itt már most bizonyos intézkedéseket be tudunk vezetni a jelenlegi rendelet értelmében, és hatály alatt nem kell megvenni a következő rendeletet, ezen dolgozunk, ezt vizsgáljuk. Már most is nagyon szoros az együttműködésünk a civil társadalommal, a missziók szervezésekor például megtesszük ezt, amikor ott járunk, akkor is természetesen de meg fogok vizsgálni, hogy melyik területeken lehet még inkább meghallgatni a civil társadalom véleményét. Következő, kedvezményezetekkel való együttműködés. Egyértelmű, hogy jobban kéne mindenki tájékoztatni erről az eszközről. Ez ahhoz is kötődik, amit a képviselő úr mondott, hogyan lehet a business-to-business -business kapcsolatokat valamilyen módon megerősíteni. A program el, alapelképzelése az lenne, hogy újabb beruházásokat vonzunk az országba. Erre még, még igazán kapott rá az ipar. Aztán a nyomonkövetés gyakorlatilag mindenre vonatkozik, minden 27 egyezményre. Megpróbáljuk egy kicsit ezt koncentráltabbá tenni. Az lenne az elképzelés tehát, hogy a legfontosabb témákra korlátozzuk a megbeszéléseket. Pakisztánban is ezt tettük arra kértük a pakisztáni kormányt, hogy jövő júniusig néhány kérdésben próbáljanak dűlőre jutni. Aztán az is fölmerült, hogy hogyan lehet a kedvezményezettség megvonását gyakrabban alkalmazni, amikor erre szükség van. Malmström asszony is felvetette ezt, Banglades, Kambodzsa és Myanmar esetében volt ez kérdés Kambodzsa és Myanmar esetében egyébként már a follow-up lépésekre is ezen is gondolkozunk. 2017 elején az EB a monitoringról született döntés, úgy gondoltuk, hogy a GSP Plus tanúságait jó lenne itt is alkalmazni. Tehát mind a két kérdéses ország esetében emberi jogi és munkajogi problémákat, problémákból készítettünk egy listát, és folyamatosan tart az egyeztetés ezekben a kérdésekben a, az országokkal, és szerintem az, amit Malmström asszony tett, aznak hatalmas hatása volt Myanmar és Kambodzsa esetében is, sőt, az összes többi érintett ország szempontjából is. És amikor Pakisztánban jártunk, azt láttuk Mámszoroszon látogatása után, hogy sokkal jobban, sokkal nagyobb az elkötelezettsége az országnak, mint, azt, hogy, mint ahogy azt korábban tapasztaltuk. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a, lehet fenyegetni a többi érintett országot is, hogy akkor megvonjuk tőlük ezt a lehetőséget. Az export diversifikációja, illetve beruházások, szerintem az együttműködés a kulcs szó, ezért is örültünk annak, hogy az önök véleménye megegyezett a devéjével, vámterületek, vámterület vagy tájékoztatás, ez mind-mind olyan témák, ahol az együttműködés sokat segített. Szerintem ezeken a területeken már most elkezdhetjük a munkát, ami a következő rendeletet illeti, itt is számos kérdés figyelembe kell venni, ugye jelenleg ezeket még nem lehet megvalósítani, de lesz egy hatástanulmány, a következő rendelet előtt, jövő év során valamikor. Meg fogok vizsgálni azokat a kérdéseket, például, hogy a szolgáltatásokra is vonatkozzon-e a GSP+, erre önök is utaltak az ajánlásai között, avagy a pozitív környezeti hatást hogyan lehetne elérni, akár több egyezményt is bevehetnénk e avagy több célt is ki lehetne tűzni. Szerintem a mostani rendelet is lehetővé teszi azt, hogy egyes ágazatokban megvonjuk a kedvezményt, de sosem használjuk ezt. Aztán a különböző kereskedelmi kapcsolatok, például Kambodzsa és Malajzia esetében van már egy ilyen kapcsolat, ezt lehet kérni a mostani rendeletben is, vagy ezt blokkokban is el lehet képzelni, például dél Ázsiával kapcsolatban vannak ilyen elképzelések. A conclusion. Lezárásként üdvözöljük az INTA jelentését, illetve a félidejű értékelést, amint lehet, elkezdjük a javaslataikat megvalósítani. Azt gondolom, kihasználhatjuk azt is, hogy a kereskedelmi, illetve az érték alapú agendánk egymást nem zárja ki, sőt, ezt megfelelő, ezeket megfelelően lehet kombinálni a kereskedelmi elképzelésekkel. Ami az új rendetet illeti, reméljük, hogy a parlament ugyanolyan aktív lesz majd, mint az előző rendelet esetében, mert hatalmas hozzáadott értéket adott a, a DEVE és az INTA részvétele. Azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebb lehet nem csak a rendelet, hanem akar megvalósítása. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a lehetőséget. Thanks a lot. Perhaps I... Köszönöm szépen. Két eh, rövid megjegyzésem van. Ami a perspektívánkat illeti, a bizottság egyeztete arról is, hogy speciális termékeket preferál, amelyek a fair feltételeknek megfelelnek, tehát nem csak egy adott országot tervez lefedni, hanem speciális előállítási típust. A második pontom a mi kérdésre vonatkozik. Úgy gondolják el, hogy a blog a megfelelő eszköz arra, hogy harmadik országokkal foglalkozzon, illetve az Európai Parlamenttel? Én erről nem vagyok meggyőződve, hogy egy blog vagy egy Twitter alkalmas arra, hogy ezen történjen a vita, különösen ami a következményeket illeti, a, olyan esetben, amikor Twitteren vagy egy blogon tesznek ilyen kijelentéseket. Tehát milyen már esetében ez azt fogja jelenteni, hogy lesz-e majd formális hivatalos nyomozás, Thank you, Mr. Chair. Now, on your first... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a termékeket illeti, ez egy nagyon érdekes és jó kérdés. A jelenlegi rendelet alatt erre nincsen lehetőség, de annak idején, amikor a Fülöp-szigeteken jártam, akkor például a ruhaiparban dolgozó cégek, amelyek nem találnak bizonyos feltételek, nem kapnak export engedélyt. Az, hogy ez jogi szempontból hogyan működik, nem dértünk ki a részletekre, de természetesen egy olyan országról van szó, amely ebbe az irányba tekinket, tehát fontos, hogy mi segítő szerepet töltsünk be, tehát óvatosaknak kell lennünk a feltételek megszabását illetően. Ami, ami milyen mást illeti, illetve az ott élő emberekre történő hatást. Az elmúlt hónapban egy magas szintű missziós látogatásra került sor. Nagyon sok kolléga érintett vett részt rajta. 500 ezeren dolgoznak az, az iparákban. A legnagyobb részük nő, akik a munkájuk másik részét az mezőgazdaságban dolgoznak, és hogyha elveszítenék a munkájukat, akkor ez a dinamika is megtörne. Ami pedig az értékelést illeti, a szavai hetőség is sérülhet, tehát más országok is elkezelhetően nem vennék figyelembe ezeket a standardokat. Ami pedig a kommunikációt illeti, én arról tudok szólni, hogy mi a helyzet a konkrét hatásokkal, a GSP rendelet erre kitér. A hivatalos közleményben tett um, anyagokból indulnak ki, utána a hat hónapos értékelése kerülne sor, majd utána hat hónap állna rendelkezésre a jelentés véglegesítéséhez és egy teljes eljárást kell kidolgozni, ez igen időgényes, illetve nagyon sok uh, um, párbeszéd valósulhat meg az érintettekkel a harmadik országban, tehát azt gondolom, hogy itt a fő üzenet az, hogyha átmeneti visszavonásra kerülhet szükség, az nem azt jelenti, hogy a kedvezményeket akarjuk elvenni az országtól, hanem a politikai kérdésekben az irányítási teret szeretnénk növelni, az, hogy ezt mire szeretnénk felhasználni, a korábbi megjegyzés nagyon fontos. Fontos ez a, közel, ez a közös megközelítés. A blog nem az egyetlen módja a kommunikációnak. Ez egy kicsit felrázhatja a dolgokat, mi már megnyitotta a kapukat, úgymond, a misszió számára, ez nem magától értetődő dolog volt és megengedték azt, hogy találkozzunk magas szintű érintettekkel azért, hogy hatást tudjunk kifejteni. Köszönöm. Tehát lesz hivatalos értékelés, illetve sor kerül majd az értékes hivatalos megnyitására mivel kapcsolatban. Még nem született végleges döntés. Hogyha egy adott cselekvés engedélyezése került, és ez megjelent a hivatalos közlönyben, onnét kezdve elkezdődhet a folyamat. Also candidate for the diplomatic service, I guess. Azt gondolom, hogy uh, itt is egy jelöltről van szó a diplomáciai szolgálat számára, Hansen úr. Köszönöm szépen. Fjellner urat hát helyettesítem, jegyeztem az elhangzott megjegyzéseket lesznek eh, módosítók, és ezeket Fjellner úrnak majd eljuttatom. Köszönöm szépen a figyelmet. Thanks a lot. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje december 19-e 12 óra. Perfect. And now we switch szóval haladunk a munkával, elkezdjük az elektronikus szavazást. 5 perces szünetet tartunk azonban még előtte. Okay, dear colleagues. First item. Kedves kollégák, a hetes napi rendi ponttal kezdjük, de először tesztszavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást, tesztelünk.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 Ezzel lezárjuk a tesztszavazást. Elfogadva. Akkor minden rendben. És a hetes napi rendi ponttal kezdjük. Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása Fizazur 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva, 14-15 mellette ellentartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Négy új kompromisszum, lezárom a, kom- a szavazást, elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 45-ösről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, hatos a új kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, még egyszer, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es Heidi Hautala. Köszönöm. Én azt kérem, hogy Szavazzunk pluszban az 50-es második részéről. a cégekről plusz adatokat várunk a bizottságtól. Tehát akkor szavazunk az 50-es második részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52 mellette, okafogyottá válik, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette, 62 mellette, ellene, ellenőrizzük a 62-esről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es új kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadott, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Elfogadva egyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az egyesről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a teljes jelentésről szavazunk módosított formájában. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Fizesz úrnak gratulálunk többséggel elfogadva. So, next point is point eight. Köszönöm. Köszönöm. pont következik. Ez a közép-amerikai társulási egyezmény harmadik eh, kereskedelmi pillére, 25-ös módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 56 szóbeli módosítással a második részben, mellette, ellene tartózkodás. Szerintem el, elfogadtuk, de ellenőrizzük a szóbeli módosítás a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk valóban. 51-es második rész oka fogyott. Az 56-os miatt 54-es második rész ami szintén okafogyott. 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette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 ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a záró szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, gratulálunk Bőge úrnak. Kilences pont következik. A csatlakozás előtti segítségnyújtás létrehozása IPA 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Bezárom a szavazást, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük. 12-est, megnyitom a szavazást.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 Elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 28 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, el, ellenőrizzük azonban mégis a 48 as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás, Nézzük meg az 50-est, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 52 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük az 52-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 53-as mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük az 53-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most pedig a teljes javaslatról szavazom módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Borelli úrnak. És az egyik legizgalmasabb a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa téma. Tízes kompromisszummal kezdünk mellette. Ellene tartózkodás, hát szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük 105-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 106-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, megnézzük a 106-ost. Lezárom a szavazást, elutasítva. 107D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 12-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108D mellette. Nem, ez oka fogyott, bocsánat. 14 es Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 114-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 116D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem, nem kell, jó. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 24-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a kettest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, tartózkodás, Én értem, hogy mindenki fáradt, de kérem, hogy emeljék a kezüket, mert különben minden szavazást ellenőriznünk kell. Most már ellenőrizzük, akkor a hármast megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodást, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 36 és a 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene ellenőrzik a 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás Nézzük a 41-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 42-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 44-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 46-os mondja az elnök, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez fogyott, hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás,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 ellenőrizzük a hatos kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 66, 67 és 13-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt a három módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük a hetes kompromisszumot. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 8-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 és 85-ös oka fogyottak, 86-os is. 127D mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 127D, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, egyértelműen elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm, kedves kollégák, ezt a konstruktív szavazást. Kérem csendesen, aki kimegy a teremből. Természetesen nem értem, hogy miért sietnek annyira, hogy elhagyják a termet, de kérem, csendben tegyék ezt. So, As we decided on the change on the agenda, we put 11 to the end of... A 11-es napirendi pontot a napirend végére helyeztük át. 12-es, 13-as. 12-es, 13-as, az jön? Yeah, but... then 14 and 15. Oh, yeah, but that because Helmut wanted to have them separate the trade part and investment. So okay. we followed that. So we start now with the trade part. Akkor kezdjük Szingapurral. David Márten jelentéstevője, ugyebár. Thank you, Baron. Um, colleagues, yes, this is the... Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítók Csöndesebben kérem szépen, mondja az elnök. I'm almost scared to speak myself now. <laughs> Um, Én is félek, hogy hozzászóljak. Tehát köszönöm kollégák a 116 módosítót, amit kaptam ehhez a jelentéstervezetet. Nyilván mindegyikről most nem fogok beszélni. Négy témába csoportosítottam a módosítókat. Az első az adózás. Vannak olyan módosítók, amelyek azt állítják, hogy Szingapur adóparadicsom lenne, egyértelmű szeretnék lenni. Ez nem így van. Vannak olyan tagállamok, itt nálunk az EU-ban, ahol alacsonyabb az adóráta, az adókulcs, mint Szingapurban. Szingapur felelőtlen, igazság szolgáltatás, illetve az OECD globális fórumtól adózásra vonatkozóan 2018-ban negatív besorolást kapott, csak úgy, mint Finnország, Spanyolország, avagy Svájc. A nem együttműködő adóhatóságokhoz tartozik, nem tartozik, illetve nincsen rajta a fekete listán. 2017-ben Szingapúr aláírta, aláírt egy nagyon fontos egyezmény, az mca t amelyek lényege, hogy az automatikus információ csere adó témájában megtörténjen, és az OECD-t arról tájékoztatta, hogy az egyezmény értelmében az összes EU-s tagállammal öm, megindítja majd az automatikus információ cserét, akivel eddig még nem volt két oldalú megállapodása. Ez mindez pedig a partnerségi kapcsolat jegyében történik. Azokat a módosítókat nem fogom tudni tehát támogatni, amelyek azt állítják, hogy ez adó paradicsom lenne. Pénzügyi szolgáltatások. Nos, eh, Szingapur egyértelműen egy pénzügyi szolgáltatási központ. Mi történne akkor, hogyha a pénzügyi válság következik be? Nos, prudenciális okokból Kifolyólag elképzelhető, hogy intézkedéseket kell Szingapore ilyenkor kivetni, hogy az Európai Unió beruházóit védjük. Én nem hinném, hogy a következő, hogy nem hinném, hogy a szingapúri szabadkereskedelmi egyezmény szolgáltatási ö, része bármilyen kockázatot tartalmazna, de nem tudom, lehet, hogy a bizottság ki tudja egészíteni az erre vonatkozó információt. Nézzük a földrajzi megjelöléseket az egyezmény automatikus automatikus védelmet nem tartalmaz, a 194 EU-s földrajzi megjelölésre, de a szingapuri hatóságokkal egyeztettem, ők arról számoltak be, hogy a legtöbb európai földrajzi megjelölést védeni fogják, nem az összeset, egyértelműen nagyon sok nagyon sok képviselő számára ez egy fontos téma. Az ILO egyezmények, illetve a föntartható fejlődés és kereskedelem témája. A szingapúri hatóságok a diszkrimináció ellenesség, illetve a kényszermunkára vonatkozó ö, egyezményeket még nem írták alá. Ezt meg kéne tenni. és voltak olyan módosítók, amelyek arról szóltak, hogy el hát kéne kérni Szingapurt arra, hogy megtörténjenek ezek a változások. Sajnálatos, hogy a bizottság módszerével nem tudjuk elérni azt, hogy ez megvalósuljon. Vártuk, hogy az egyezmény általános felülvizsgálati záradéka értelmében ezt a kérdést felül tudjuk vizsgálni. Remélhetőleg ezen témában sikerül majd megegyezni a kollégákkal. Ez egy nagyon fontos téma a frakcióm számára. Azt gondolom, hogy csak akkor lehet egy egyezmény megfelelően eredményes, hogyha megfelelő a vitarendezési módszer is. Köszönöm a kollégáknak a módosítókat még egyszer, és várom az együttműködést majd az árnyék jelentéstevőkkel. Remélem lesznek kompromisszumok, és eddig nagyon jó volt az együttműködés a kollégákkal. Köszönöm, hogy az elnök. Jó. Nézem, hol ülnek az árnyék jelentéstevők. Kelly úr nincs itt. Kamal úr sincs itt. Tremóza urat Nagyja Hírs helyettesíti, ha jól látom. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót mondanék Ramon Tremóza úr nevében. Sajnos ő nem tudott eljönni a mai ülésre. Washingtonban van. Az EU-USA parlamentközi delegációnak van ott most missziója. Szeretne Ramon köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nagyon jó eddig elvégzett munkájáért. Néhány módosítója van, csak a két a két tervezethez, hiszen már maga a tervezet is nagyon jó volt. Először is mindenképpen hálásnak kell lenni azért, hogy Szingapur ennyire türelmes volt mi oldalunkról, az EU-s oldalról, nagyon sok késlekedés történt. Aztán a szankció alapú mechanizmus gondolatát az Alden nem tudja támogatni, de reméljük, hogy az jelentéstevővel sikerül majd megegyezni az a jelentéstevőknek. Most az lenne a lényeg, hogy megadjuk az zöldutat ennek az egyezménynek, és remélhetőleg mi hamarabb hatályba léphet. Ami magát az állásfoglalást illeti a beruházási megállapodásról reméljük, hogy meg siker, majd sikerül megtalálni a megfelelő megfogalmazást, ahol egyértelmű lesz a vállalati felelősségvállalás, de véleményünk szerint ennek azért önkéntesnek kell lenni, hiszen ez lenne a lehető legjobb kiegészítő eszköz a jogszabályok mellé. Mindenképpen támogatunk kell az egyezményt, az egyezményt. várjuk az együttműködést a jelentéstevővel, illetve a többi árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, Gue, Anne-Marie Köszönöm szépen! Elnök úr. Szeretnék még egyszer hangot adni aggodalmamnak ezen megállapodással kapcsolatban. A szingapúri munkerőpiac nagy mértékben eh, liberalizált, ez azt jelenti, hogy nagyon sok eh, postaláda cég működik eh, Szingapurban, és Szingapur adóparadicsom, ez egy szerintem egyáltalán nem abstrakt, elvont veszélyt jelent, hanem nagyon is valós kockázatot. Attól még, hogy vannak olyan tagállamok, ahol adó, alacsonyabb az adókulcs, attól még lehet Szingapur is adóparadicsom. Nagyon fontos az is, hogy a parlamentünk alapelveigvel összhangban legyünk. Az információhoz való hozzájutás szintén nagyon fontos. Prudenciális szempontból azt gondolom, hogy a megállapodás így a jelenlegi formájában nem megfelelő. Aztán a ratifikációig nem tudunk a különböző egyezmények ratifikációra vonatkozóan, addig nem tudjuk elfogadni magát a megállapodást, amíg ez nem történt meg, és miután vannak részek, amivel nem tudunk egyetérteni, ez, ezért az egészre vonatkozóan jelenleg csak nem tudunk mondani. Zulló úr, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm kollégák. Tiziana Begint asszony helyettesítem, ő Washingtonban van jelenleg misszión. A többi szabadkereskedelmi egyezményhez hasonlóan ez is részben arról szól, hogy a földrajzi megelőléseket hogyan védjük. Eddig a rendszer regiszter alapú volt, de aggaszt minket az, hogy ez a regiszter még nem működőképes, tehát van a resély, hogy a földrajzi megelőlések nem élveznek igazi védelmet. Elképzelhető az is, hogy valamiféle díjat kell majd fizetni ezért a védelemért, de még nem tudjuk, hogy mennyit. Csak rövid idővel ezelőtt tájékoztattak minket erről, hogy 15 földrajzi megjelölés esetében fennáll a valós veszély annak, hogy nem kap semmilyen vélelmet. Ez ami tagállamunk szempontjából nagyon súlyos probléma. Továbbá a probléma az átláthatóság hiánya is. Csak nemrégiben tájékoztattak minket, a szakbizottságot erről, pedig már elvileg 2013-ban is kapott erről egy tájékoztatás az előző ciklusban a parlament, akkor nyilván más képviselők dolgoztak itt. Nem értjük ezt a kommunikációs problémát, kérjük, hogy a földrajzi megelőzések teljes listáját közöljék velünk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Maria Martin Pratt következik, igazgatóasszony. Kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdését. Um, thank you, Mr. Chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő kitűnő munkáján. Először is uh, az FTA jelentéssel kapcsolatban, illetve személyes eltökéltségét illetően visszatérnénk azokra a pontokra, amiket a a jelentéstevő megnevezett, illetve amelyeken tisztázást kérte a bizottságtól pénzügyi szolgáltatások, illetve a, a GI-ek védelmét illetően. A pénzügyi szolgáltatásokra visszatérve, azt gondolom, hogy nagyon fontos megérteni azt, hogy mi az, amivel foglalkozunk a szabadkereskedelmi megállapodásban, a pénzügyi szolgáltatások liberalizációjánál. Amit megteszünk, az tulajdonképpen az, hogy a hosszú távú helyzetet stabilizáljuk a pénzügyi szolgáltatások területén, ezek a megállapodások a 80-as évekből származnak, nincsen plusz liberalizáció, például a tőkemozgások kapcsán, amelyek a pénzügyi szolgáltatásokból adódnak, és a kötelezettségvállalások azokat a kötelezettségeket tükrözik, amelyek szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, illetve az OECD kontextusában a kötelezettségvállalásoknak. A mi szabadkereskedelmi megállapodásainkban, és ez erre a megállapodásra is igaz, megerősítjük a szabályozáshoz való jogunkat, de a pénzügyi szolgáltatások is beletartoznak, tehát nekünk nem feladatunk bármely rendelkezés promotálása, bármely szolgáltatási ágazatban, a pénzügyi szolgáltatásoknál sem. Mi megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a szabályozók továbbra is szabályozni tudjanak, de ezt eh, egy nem diszkrimináló módon tegyék meg. Ami a szingapúri FTA-t illeti, az EU-nak nincsen pénzügyi jogalkotása, amit módosítani kell. Éppen ezért nagyon világos az, hogy eh, az FTA-ban a rendelkezéseket nem lehet semlegesnek tekinteni, ami a hatásukat illeti, olyan esetekben, hogyha pénzügyi stabilitás veszély fenyegeti. Ez szorosabb eh, koordinációt tudunk elérni az FTA-kkal, az EU-s és a szingapúri szabályozók között. Nagyon röviden Ami a pénzügyi szabályozásokat illeti, nagyon fontos, hogy a felügyeleti eh, feladatot eh, a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében tegyék meg, és a PCO rendeletben eh, Szingapúrral kapcsolatban ez szerepel is. Tudom, hogy rövid az idő, röviden kitérnénk a, a G kérdésére, ezek alapvető fontosságúak. És a bizottság eddig ezeket nem vette megfelelően figyelembe. Az FTA hatályban lépése előfeltétele volt annak, hogy megfelelően megvédjék Szingapurban a G-iket. Ez a szakbizottság remélhetőleg követte az Európai Parlament eh, konszenzusán, és a szingapúri eh, hatóságokkal a belső eh, szabályozási eljárás keretében indul. 196G szerepel a megállapodás függelékében, és hogyha ez megtörténik, akkor a tagországok lehetővé teszik a megállapodás hatályba lépését. Mi bízunk abban, hogy Szingapurban a géink megvédése zökkenőmentesen történik, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy maga a folyamat is zökkenőmentes legyen, illetve hogy mindennek pozitív, pozitív legyen a végkimenetele, amely elfogadható az összes tagország számára, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a G védelem alapvető előfeltétele Szingapurban annak, hogy a világon is megfelelő védelmet élvezzenek a gék. Azt gondolom, hogy az eredmény kitűnő, és ezzel igen elégedettek lehetünk. Hát hamarosan sikerül ezt az eredményt felmutatnunk. Köszönöm szépen. David, szeretnéd ezt valamivel kiegészíteni? Csak ön után. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs túl sok hozzáfűzni valam, hogy a Goa mondta, csak hangsúlyoznám. Ebben a szakbizottságban nemzetközi definíciókat veszük alapul, és megnéztem a nemzetközi szerveket, akik vizsgálják az adóparadicsomok, adóelkerülést. Szingapur nem szerve egyik fekete listán sem, semmelyik eh, nemzetközi szervezet sem tekinti adóparadicsomnak e Szingapurt. Hát én nem tudok elfogadni a mondott isútokat, amelyek eh, az ellenkezőjét sugallanánk. A bizottság említést tett a pénzügyi válságról, az ILO konvencióval kapcsolatban eh, egyetértek, és nagyon fontos, hogy Szingapur aláírja a fennmaradó ILO konvenciót. megint asszony tett említést a gékről, részben csalódást okoz az az eljárást, amit a bizottságtól hallottunk, mire kell tekintettel lennünk. Szingapur nem ismer semmiféle géit, és éppen ezért ehhez egy rendszert kell, hogy rétrehozzon. Más FTA e megállapodásoktól eltérően, ahol listánk volt, és mindkét fél ezt elfogadta, Szingapurnak ki kell alakítani egy mechanizmust a gék elfogadásához ennek valószínűsége jelentős, de egészen addig, amíg a jegyzékek el nem készülnek, eh, eh, nem lehetünk biztosak. Tehát eh, ezek az eljárások csalódást okoznak, és nem gondolom, Fontos, hogy ezt lássuk majd a folyamat végén, hogy az európai géiket megfelelő védelem veszi körül. Ezzel lezárjuk a 13-as ponton. És januárban fogunk szavazni az elsorási indítványról, 14-es és 15-ös pontok következnek, az a beruházási rész, David parancsolj. Elnök úr, 95 módosítót kaptunk ehhez, ez azonban nehezebb feladat, nagyon nehéz kompromisszumot kialakítani, mert teljes mértékben támogatóak a múlt multilaterális beruházási testülettel kapcsolatban módosítók, vagy teljes mértékben ellenzik ezt a rendszert. és úgy érzik, hogy ez a rendszer csak a beruházókat szolgálja. Sikerült meg eh, eh, szabadulni a toxikus ISDS-től, Szingapúrnak eh, nem volt soha defenzív jellegű ISDS esete. Az elmúlt alkalommal elmondtam azt, hogy 13 tagországnak van bilaterális megállapodás a Szingapur, az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgiumnak, Németországnak. Közös beruházási szabályokra van szükség, ami sajnálatos, az az, hogy a beruházó kötelezettségeiről nincsen megfelelő rendszer, illetve amennyiben a beruházók megsértik a szabályozásokat, ennek sincs egy orvoslati mechanizmusa és a bizottságra bízom az, hogy foglalkozzon a jövőbeni IPA kapcsán mindezzel, és az elővigyázatosság elvét jobban érvényesítse a ruházati ágazatban. Nagyon fontos, hogy egy ENSZ általi kötelező érvényi megállapodás szülessen. Én ezen egy kicsit meglepődtem, és remélem, hogy ezeket a módosítókat el fogjuk utasítani. Köszönöm az árnyékjelentéstevőnek az együttműködést, és várom a kompromisszumokról szóló vitát, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz kompromisszumot találni. Az árnyékjelentéstevő elkap először szót, Kamál úr. We... Köszönöm szépen. Erről a frakciónk részletes vitát folytatott felmerül néhányakban a kérdés, hogy van-e szükség egyáltalán beruházás védelemre, miért eh, eh, eh, kéne, hogy a nagy cégek használják ezt a rendszert, hogyha a polgárok ezt nem tudják használni. A bizottság nagyobb átláthatóságok beszámoltathatóságot javasolt, de úgy tűnik, hogy ezt a vállalkozások nem használják még megfelelően. Mi szeretnénk ezt keresztül vinni, a mi frakciónk, és ugyanannyira türelmetlenek vagyunk, mint mások. David és én ezt a vitát már lefolytattuk, tehát nagyon fontos, hogy ezek a pontok átmenjenek. És akik kritizálják az új ISDS rendszert, én úgy érzem, hogy ez egy jobb és átláthatóbb rendszer, később ezt még finomíthatjuk. Én értem a, a vita főpontjaid, de azt gondolom, erre szükség van két ország között. Ez a jövőbeni megállapodások alapját is képezheti. Tehát eh, értem, hogy ezt ide mindenképpen be szeretnék venni. Anne-Marie Minőr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat a szerződésre vonatkozik, a külföldi beruházók számára kialakított referenciákkal, és eh, támogatok egy olyan módosítót, amely ezt kiiktatja. Az OECD-vel kapcsolatban két héttel ezelőtt elhangzott azt, hogy az ECS rendszer tulajdonképpen botox verziója az ISDS rendszernek, én ezt ellenzem, és eh, a jogalkotóknak kell intézkedéseket hozni, amelyek a beruházók nyereségeit korlátozzák. Itt kormánypolitikáról is szó van, és eh, a szakszervezetek eh, nem kapnak lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba. Nagyon fontos először a helyi bíróságokat eh, meghallgatni, és én ennek eh, mentén szeretnék módosítót benyújtani. Ki gondolta volna, hogy a botox ennyire veszélyes? Jude, köszönöm szépen, bent. Én ebben a szakbizottságban azok közé tartozok, akik részt vettek ebben a munkában, alapvető érvem nagyon egyszerű. Erről ritkán lehet hallani a politikában, mégpedig a fair hozzáállás elve. Én nem gondolom, hogy helyes az, hogy speciális jogokat adunk azoknak, akik a leginkább profitáltak a globalizációból, globalizációból hogyha a másik oldalon, akik ezt megszenvedték, nem kapnak ugyanilyen jogokat, például a munkavállalók, illetve azok a közösségek, akiket a, a nemzetközi beruházók döntései negatívan érintettek. Nem gondolom, hogy párhuzamos jogi rendszert kell létrehozni. Anne-Marie Minör elmondta azt, hogy ez az új rendszer egy botox verziója korábbinak. Azt gondolom, hogy a, a rendszer alapvetően nem jó, és nem fair bánásmódot tesz lehetővé a törvény előtt. Alapvető oka van annak, hogy miért ellenzem a beruházásvédelmi megállapodást, és a bizottság tárgyalhatott volna erről anélkül, hogy egy toxikus állami vitarendezési rendszert ebbe bevont volna. Tehát lehetőség lett volna egy olyan megállapodásra, amely a meglévő bilaterált és megállapodást váltja fel. A második ok egy gyakorlati gazdasági jellegű. Ott nincsen kapos a beruházási csalások és a vitarendezés között, amikor az OECD-ről hallottunk néhány héttel ezelőtt, akkor ez a kérdés is felmerült, és az UNCTAD felmérésében ugyanez derült ki. A speciális nélkül is lehet támogatni a kereskedelmet, és az SDA, SDA-k összeomlanak, mind a mellett, hogy léteznek ilyen bíróságok. Harmadik pont, a jó kormányzás kérdése is felmerül. Várjuk az Európai Bíróság döntését arról, hogy az EU-s beruházások összhangba hozhatóak-e az EU-s rendelkezésekkel, az Európai Parlament első alkalommal szavaz egy beruházási csomagról. Korábban, amikor a, a szitáról szavaztunk, tehát a beruházási feje, fejezetről, ez most a bíróságon van, akkor azt gondolom, hogy ugyanúgy kell eljárnunk a rossz kormányzás ennek egyik legfőbb oka, és a CITA beruházási fejezetet eh, a bíróság lesöpörheti, és egészen addig eh, szavazunk el a beruházási fejezetekre, amíg nem tudjuk a pontos helyzetet. Két külön megállapodás létezik, és ezekről külön lehetne szavazni. Ezen okok miatt én az IPA-k ellen fogok szavazni, és a kollégákat is arra bátorítom, hogy ugyanígy eh, járjanak el, azért, hogy ne hozzunk létre rossz gazdaságpolitikát. Kelly úr, szeretne szólni a beruházási részsel kapcsolatban? Elnézést, az itrében szavaztam. Én David munkájával rendkívül elégedett vagyok az IPL kapcsán, és köszönöm szépen ezt a munkát. Az elmúlt két hétben nagyon jó munka zajlott, és sikerült egy kompromisszumot kialakítanunk. Korábban elmondtam azt, és mások is elmondták, hogy, ez, hogy Szingapur ugyanolyan uh, értékeket képvisel, mint uh, a, az EU, az azeni térségben, ez egy nagyon fontos lehetőség az európai beruházásokhoz, 250 milliárd évenként eurós értékben. Itt a bilaterális kereskedelmi megállapodásokat kell ezzel felváltani, és üdvözlöm ezt a megállapodást. Azt gondolom, hogy a beruházásvédelmi mechanizmus ebbe belekerült, és ez kiegészíti a bilaterális megállapodásokat. Ezért egy új megközelítés érvényesül. A megállapodás a viták rendezéséhez egy bírósági rendszert állít fel, és ez a rendszer biztosítja azt, hogy a beruházás védelmi intézkedések megfelelőek legyenek, átláthatóak, és a tagországoknak joguk van a szabályozáshoz. Azt gondolom, hogy mindez a tisztázás szegéti és világos az, hogy hogyan lehet jobb megközelítést elérni, fair hozzáállást, Nagyon fontos a megállapodás megfelelő értelmezése. Hosszú távú célunk pedig az kell, hogy legyen, hogy egy független nemzetközi bíróságot hozunk létre, és én örülök annak, hogy a e, az MIC-t e, létrehozta a rendezés érdekében. Szeretném, hogyha a bíróság folytatná erőfeszítéseit. És azt gondolom, hogy ezzel megfelelően e, lehet lezárni ezeket a kérdéseket az ISDS-nél, különösen ami a T-tipekkel kapcsolatos villát illeti. Nagyon sok negatív felfogás fogalmazódott meg. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás a munkavállalók jogait erősítse, és nagyon fontos az egész világon az emberi jogi standardokat is növelni. Én azt gondolom, hogyha ez nem ratifikálja mindenki, akkor ezzel nagyon rossz jelzést küldünk. Ez egy nagyon fontos kereskedelmi megállapodás, jövőbe tekintő, és ezzel remélhetőleg egy multilaterális megközelítés érvényesülhet. Szeretném, hogyha ezt nem utasítanánk el. Fontos, hogy ne legyünk önelégültek. Thank you, Mr. Chairman. Many Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott, de engedjék meg, hogy gyorsan hadd válaszoljak arra a kérdésre, ami úgy tűnik, hogy itt mindenkit foglalkoztat. Miért kell beruházásvédelmi egyezményt kötni Szingapúra? Az egyik dolog az az, hogy nem nulláról kezdünk, hanem bilaterális beruházási szerződések és egyezmények vannak évek óta, és ez az intézmény a bizottsággal és a, és a tanácsa már eh, régóta dolgozik azon, hogy eh, megváltoztassuk ezt a rendszert, eh, tehát a bilaterális, a tagállamok és Szingapur közötti bilaterális egyezmények helyettesítésére akarjuk létrehozni ezt az EU e és Szingapur közötti egyezményt. A második dolog pedig e, azt mondtuk ugye, hogy Szingapur modell a jövőbeli e, egyezmények előtt az ASEAN országokra vonatkozóan, tehát a lehetséges jövőbeni ASEAN és, és, és az ASEAN blokkal kötendő egyezményre is tehát a jövőbeni tárgyalásokra vagy a folyó tárgyalásokra nézve ez példaértékű. Aztán ez egyelő feltételeket biztosít, gondolhatunk, amit akarunk, arról, hogy a beruházók védelmét biztosítani kell, de e, az az igazság, hogy a Szingapurban beruházó cégeknek egyenlő feltételekre van szükségük. A japán, kínai, e, USA beli eh, cégekkel eh, szemben, és mindegyikre, mindegyik eh, ország, az USA és Szingapur közötti szabadkereskedelmi egyezmény vagy más egyezmény formájában létrehozott beruházásvédelmet már, tehát ez nagyon fontos. És végül pedig ezt már meghal, megemlítettem, de hadd említsem meg még egyszer, ez egy nagyon fontos lépés, ez egy színek vanon feltétel ahhoz, hogy létrehozzunk egy multilaterális beruházási bíróságot. Eh, hogy ez nemzetközi bíróság, eh, nemzetközi jog alá tartozik, ENSZ, jog alá, ENSZ alá tartozik. A lényeg az, hogy a vállalati felelősségvállalás és az eh, egyéb beruházási jogi kérdéseket kezeljék, de ezt a bíróságot nem tudjuk létrehozni, hogyha nem tudjuk ezt az első lépést megtenni. Más országok velünk együtt mennek ezen az úton. A Szingapur vállalta azt, hogy együttműködik velünk, hogy létrejöjjön ez a multilaterális beruházási bíróság. Hogyha az IPA-ről szavazunk, itt, vagy a plenárison, akkor öm, dönthetnek úgy a képviselők, hogy egy beruházásvédelmi rendszer mögött állnak-e, amelyet Európai Uniós szinten eh, dolgoztunk ki, amelynek a létrehozásában részt vettek, és a civil társadalom számos aggodalmára választ ad átláthatás, átláthatóság, a ö, a bírák elszámoltathatósága, a felleviteli eljárások hiánya, ezekre választad. És hosszú távon a mai az ezer, ma, mai az Európai Unió és más országok vagy blokkok között létrejött 1400 egyezményt helyettesíteni ezt. Hogyha ezt az IPA-t nem támogatják, akkor, akkor további bilaterális egyezmények jönnek létre. Ezek nem fognak eltűnni, ezek el fognak terjedni, azért, mert nem sikerül őket helyettesíteni egy másik rendszerrel. Hogyha az IP ellen szavaznak, akkor a beruházás védelem modern formáját nem tudjuk megvalósítani. Reméljük, hogy az első opci- opciót választják. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, és remélhetőleg ez, ezt siker koronázza majd. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Reméljük, hogy ez az új egyezmény, vagy ez az új megközelítés majd leváltja a régieket. Még mindig több mint 1200 bilaterális és egyéb egyezmény van életben. Aztán itt van az energia eh, karta is a régi ISDS rendszerrel. Reméljük, hogy sikerül lendületet adni a modernizációs törekvéseknek. Köszönöm, David. Nagyon röviden. Anne-Marie Minör és Jude, hogyha per se eh, ellenzik a eh, beruházás védelmet, akkor nem fogom tudni őket meggyőzni akkor is, hogyha nem logikus ez a, e, ez a nézőpont. Természetesen az Európai Bizottságnak igaza van, ez a legjobb opció, ez az a, mit kért a e, parlament, multilaterális beruházási e, bíróságot, a meglévő fragmentált rendszer leváltását, a következő rendszer az sokkal átláthatóbb hozzáférhetőbb lesz, hogyha támogatják a beruházásvédelmet, akkor ez a legjobb rendszer, ha nem, akkor nem fogom tudni meggyőzni önöket. Jó, köszönöm, akkor ezzel most visszatérünk a 11-es napi rendi pontra, mert megváltoztattuk a sorrendet. Dante úr a jelentéstől a belső piac versenyképességének erősítése az EU-ban Uniójának és a Vámunió irányításának továbbfejlesztése révén. 11-es pont. Úgy látszik, hogy ma, est, ma délután még jó párszor hozzá fogok szólni. Felolvasom Danti úr üzenetét. A legfontosabb kihívásokról szól ez a szöveg a Vámunióban. A szövegemben kulcsfontosságú témákra koncentrálok, amelyek a közösség kompetenciáit érintik. Először is a, beszélek arról, hogy mennyire fontos a vám egyszerűsítési egyezmény bevezetése, ezt WTO szinten írtuk alá 139 ország ratifikálta, az egyszerűsítés modernizálja az export-import eljárásokat világszinten. Másrészt pedig ez nagyon fontos, eh, hiszen szeretnénk szorosabban együttműködni az OECD-vel és a WTO-val, hogy eh, a BAM ellenőrzési rendszerekben meglévő hézagokat megszüntessük másodszor. A jól működő VAM eh, teljes mértékben működő vámunió elengedhetetlen az EU hitelességének szempontjából, megbízható kereskedelmi partnernek tekintenek bennünket ennek köszönhetően. Hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos az egyre erősödő együttműködés a tagállami vámhatóságok és a harmadik országi vámhatóságok között. Harmadszor azt gondolom, hogy a polgárok és a fogyasztók védelme, főleg attól függ, hogy képesek vagyunk-e a vám kódexet megvalósítani, és biztosítani az zöggenőmentes áramlását az áruknak az Európai Unión belül a szabályok és a sztenderdek tiszteletben tartásával. Függetlenül attól, hogy melyik ország keresztül lép be az áru az Európai Unióba, el kell kerülni az legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának lehetőségét. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, a lehető legnagyobb harmonizációra van szükség a vámeljárások esetében, és olyan szankciós politikára, amely az Európai Uniós szinten valósul meg és fontos lépés lenne a nemzeti vámhatóságokról Európai Uniós szintre átruházni a kompetenciát. Negyedszer a digitalizáció, ez egy nagyon fontos dolog, e, ezzel javítani lehet a vámrendszert, a digitalizáció javításával, ha digitalizáljuk tehát a vám eljárásokat, ez elengedhetetlen, ehhez az IT rendszert fel kell készíteni. A digitalizáció az információcserét egyszerűsíti, és ezzel átláthatóbb és hozzáférhetőbb a vám megfizetése, főleg ami a harmadik országokban működő cégeket illeti, vagy kapcsolatokat illeti, és a korrupció elleni harcban is fontos. Az Egyesült Királyság kilépésével ez az ország harmadik ország lesz. Hangsúlyozni kell, hogy a, fontos, hogy a Brexit az EU vám rendszerére ne legyen negatív hatással, és ez tartsa meg a belső piac korrekt működését, a négy alapvető szabadságot, és várom a megjegyzéseiket, mondja Dante úr, vagy üzeni Dante úr, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget adnak arra, hogy hozzászólhassak ma itt, ezen a, ebben a témában. Már beszéltünk arról, beszéltünk, vagy hozzászóltunk, amikor Rozier úr az Imkóban bemutatta a tervezetet, és elmondta, hogy a tagállamokkal együtt, elmondtuk, hogy itt a tagállamokkal együtt elkötelezettek vagyunk a Vám Unió modernizálása eh, mellett. Ez elengedhetetlen a jól működő Vám Unió szempontjából. Az egyik eh, eszköz, eh, amelynek a kifejlesztésén dolgozunk, és amelyen a tagállamokkal együtt dolgozunk, ez az uniós Vám kódex, és ebben a vám eljárások 90%-a már automatizált, és ezt szeretnénk továbbvinni, nagyobb szintet elérni, ez egységes végrehajtással, és a saját nemzeti adat elvárások helyett uniós szintű elvárásokat akarunk megfogalmazni, és ez egy egységesebb eljárást tesz lehetővé bármelyik belépési ponton. És ezzel a port shoppingot szeretnénk elkerülni. Dante úr által elmondottakra reagálva hadd hangsúlyozom, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt egy vámkeret kidolgozásán dolgozik, hogy végrehajtsa a WTO kereskedelem könnyítésről szóló megállapodását. Ez modern szabályokat tartalmaz, tehát a kereskedelem egyszerűsítését, de közben az ellátási eh, láncolatok egyszerűsítését. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy a vám szervezetek milyen eh, fontos szerepet kapnak eh, az Európai Uniós jogban, hiszen ezeket nagyon előre haladottnak tekintjük. Egyetértünk Dante úrral abban, hogy ezeket a szervezeteket vonjuk be jobban, osszuk meg a WTO tagokkal a legjobb gyakorlatainkat. A WTO kereskedelem könnyítési bizottságával együttműköd, együttműködünk, bizonyos vám eljárásokat megosztunk egyes kereskedelmi partnerekkel, és arra bátorítjuk őket, hogy ehhez hasonló modern szabályokat használjanak. Aztán említette az, az ellenőrzés fontosságát is, és azt, hogy mennyire fontos az administratív teher csökkentése. És most kérdés, hogy a, a kockázat menedzsmentben milyen lépéseket teszünk. Ez egy nagyon fontos lépés arra, hogy a a szabályt be nem tartókra koncentráljunk, és a legitim, a szabályt betartó kereskedelmet erősítsük, közös kockázati kritériumok kidolgozásán dolgozunk pénzügyi kockázatok esetében is, és az egyszerűsítés nagyon fontos, a szabály követő eh, kereskedők eh, számára előnyöket kell biztosítani az erőfeszítéseikért, és eh, csökkenteni kell az administratív terheket, például ami a kockázatmenedzsmentet illeti, ezt kap, összekapcsoljuk az adatelvárásokkal Európai Uniós szinten, és így itt is a kereskedelemnek nem kell különböző kereskedelmi vagy adatelvárásoknak megfelelniük import-export esetében. A meglévő IT rendszerek aktualizálásával alkalmazzuk ezt. 2005 óta létezik a kockázatkezelési keret, amely a közös együttműködés, szoros együttműködést forszírozza a tagállamok között, és az EUCC emellett az ellenőrzés, a tagállamok által végrehajtott ellenőrzést is követi, ez egy nemzeti szintű ellenőrzés, a tagállamoknak a kockázatokra vonatkozó információt meg kell osztaniuk egymással, hogyha bizonyos kockázatot fedeznek fel, egy bizonyos forrásból, erről tájékoztatniuk kell más tagállamokat, hogy azok is eh, reagálni tudjanak. És ez a VÁM kódexben szerepel, és rendszeres találkozókat tartunk a tagállamokkal, hogy folytassuk a szoros együttműködést. Mindemellett említeni szeretném a tagállamokkal való ellenőrzés fontosságát. Az Európai Bizottság forrás ellenőrzési missziókat indít, és hogyha a tagállamok nem hajtják végre a megfelelő ellenőrzési lépéseket, akkor lépésekre kerül sor a bizottság részéről, akár szerződésszegési eljárás is indulhat. Meg kell mondanom, hogy ez rendszeres. Most rátérve az IT kérdésre, az IT struktúra reformja elengedhetetlen és kulcsfontosságú. Tudjuk, hogy nem könnyű, főleg azért, mert a meglévő rendszerekből indulunk ki. Az uniós kereskedelmi kódex nem csak az EU-s rendszerek végrehajtásáról szól, ezek részben léteznek, részben már végrehajtásra kerültek. Ezek emellett a meglévő rendszerek modernizálásáról is szólnak, export-import transzit eljárások esetében. Ez a legkomplikáltabb rész, hiszen a rendszerek bizonyos sztenderdeket hagytak ránk, ezek a rendszerek működnek évek óta. Most egy új rendszer alkalmazása, bevezetése nem olyan egyértelmű. Amikor az új EU-CC rendszereket használ, hajtjuk végre, és új kihívásokra reagálunk, például az e-commerce esetében, nos, itt további adatelvárásokat tettünk ehhez hozzá, hogy elkerüljük azt, hogy ne reagáljon a rendszer az új kihívásokra. Nagyon nagy kihívást jelent a WTO adatelvárási rendszereinek való megfelelés is. Nyilván önök is tudják, hogy az 2020-as határidő elhalasztását kértük az IT rendszerekre vonatkozóan. Most tagállamokkal egyeztettünk, és egy új tervvel álltunk elő, ez 2025 végéig tart. Ez most a társjogalkotók előtt van, és el kell, hogy mondjam, hogy a rendszert nagyon megbonyolítja az, hogy különböző európai aspektusok vannak, emellett egy nemzeti komponens eh, kialakítására is rész sor kerül. Tehát eh, a szekvenciák létrehozása nagyon fontos, az egymással kommunikáló rendszerek eh, is fontosak, többet kell tenni e, európai szinten, de emellett a nemzeti rendszer még mindig megvan, hiszen az import és az export egy adott tagállamban valósul meg, e, és ezért a tagállami komponensre szükség van, és ez nagyon bonyolultá teszi a rendszert. 2025 végéig azt reméljük, hogy ezek a rendszerek időben működőképesek lesznek. El kell mondanom azt is, és azt gondolom, hogy egyik eh, eh, képviselő ezt megemlítette az IMKO-ban, amikor Rozier asszony bemutatta a jelentését, hogy fontos a jó rendszerek létrehozása. Nem akarunk gyorsan eh, elsietni a dolgokat, toldozni, foldozni a rendszert, és mert ez csak oda vezetne, hogy megint aktualizálni, vagy lecserél, le kell cserélni a rendszert. Ez árt a importnak, exportnak, hogyha egy olyan rendszer fut a háttérben, ami nem reagál és nem működik. Hadd nyugtassam meg a jelentéstevőt és mindenkit, hogy a Brexit nem lesz negatív hatással a történésekre, és a Vámunió tovább alakul, fejlődik az Európai Uniós Vámkódex ennek megfelelően működik. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, és számítunk erre az együttműködésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, David Martin következik. Valójában nem kell semmit hozzátennem, köszönöm a bizottságnak ezt a nagyon konkrét, világos választ, sokat segítettek, köszönöm. Köszönöm módosítók benyújtásának határidője december 5-e, péntek délután 6 óra. Jön a 16-os, 17-es pont. A Vietnami Szocialista Köztársaság és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelmi részé. Zahradilut nincs, nincs itt, Kampa Benemen úr fogja őt helyettesíteni. Igen, igen, Zahradil urat helyettesítenem. Ő, Zahradil úr már évek óta részt vesz ebben a munkában. Egyébként én magam is jártam Vietnámban, eh, én is részt vettem ezeken a baráti köri találkozókon. Zahradi úr azt mondta volna el, hogy 2012 óta folyik ez az egész tárgyalási folyamat, 2015-ben lezárták a tárgyalási folyamatot, és aztán az EU-Szingapur bírósági ítélet miatt félbe kellett ezt szakítani, ugyanez igaz a kereskedelmi és a beruházási ágra is. Most viszont egy kiváló alkalom ez, hogy a ratifikációs folyamatot lezárjuk, illetve még ebben a parlamenti ciklusban lezárjuk ezt a folyamatot. Az Európai Bizottság kettős erőbevetéssel próbálja ezt a dolgot megoldani. Az eddigi, az elmúlt soros elnökségek is ezen voltak, és célunk az, hogy a, hozzájáruljunk, a hozzájárulási eljárással megadjuk a ratifikációt. Miért fontos, hogy ebben a ciklusban ezt lezárjuk? Egyrészt az EU-nak és Vietnámnak is ebből gazdasági haszna származik, az EU-s vállalatoknak is, ez egy nagyon versenyképes termelési helyszín, nagyon alacsonyak a munkadíjak, és kiváló piac ez az EU exportnak. A vietnami a vietnami gazdaságnak akár 15 gazdaságot akár 15%-kal is növelhetjük. A bizottság jelenleg folyik a bizottság által ennek a kérdésnek a felülvizsgálat, de értékelés reméljük az a következő ülésünkre meg lesz. A második érv, hogy miért kéne ezt mi hamarabb befejezni, ez egy új szabvány, új sablon lenne, új mintája az Európai Uniós Szabadkereskedelmi Egyezményeknek. Gyakorlatilag majdnem az összes vámtarifát megszüntetnénk, 99%-ot, Vietnám pedig a az EU-s exportokra kivetett vámok 65 et liberalizálni, a többit pedig az elkövetkezendő 10 évben folyamatosan megszüntetni. Tehát modellnek jó. A harmadik érv, Mint soft power, ez egy ilyen eszközön keresztül szerintem nagyon jól tudjuk terjeszteni értékeinket, katalizáló hatást is érhetünk el, és azt gondolom, hogy ezzel egyfajta megfelelő összetételű nyomást tudunk majd gyakorolni Vietnámra, ez mindenképpen elgondolkodható. Az ILO is támogatja, három egyezményre is történik utalás, illetve a civil társadalmi szerve, a civil szervezetek is támogatják ezt. Lul egyébként január végére tervez egy látogatást Vietnámba. Ha megengedi elnök úr, akkor a beruházás védelmi egyezményre is rátérnék, ugye ez egy másik téma. Ez is fontos, erre is szükség van, sőt, ez mindenképpen elengedhetetlen. A vietnami beruházók, külföldi beruházók közül az EU az ötödik helyen van, és más szabadkereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban is, vagy kapcsán is megtörtént egy hasonló egyezmény. Nagyon fontos a nemzetközi vitarendezés CETA esetében is, és ez a beruházási, beruházás védelmi egyezmények második hullámát jelenti. Van azért hátrány és a szétválasztásnak, nem csak az Európai Parlamentnek, hanem az összes tagállami, sőt néha a regionális parlamentnek is a tagállamokban ezt, ezt ratifikálni kell, és ez a folyamat két-három éves lehet, hogy minden egyes parlament megfelelően elemezni tudja a helyzetet. Ennyi lenne. Ez lenne Zahradil úr üzenete. Zahradil úr reménykedik tehát abban, hogy még a parlamenti ciklus vége előtt ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm. Most két percre az árnyék jelentéstevők következnek. David Martin. Bocsánat, hogy megint én, megint én jövök. Moszkva asszony üzenetét fogom felolvasni, de azt nem olvasom fel, amit már elmondott a kolléga az imént. Az EU-Vietnam egyezménynek, egyezmény tervezetnek egyértelműen vannak pozitív részei, például, intel, e, e, például a a, például a piacra való hozzájutás kérdése, vagy a szellemi tulajdonjogok kérdése, vagy a földrezi jelzés kérdések. Három oknál fogva fontos még ez a megalapodás, ez a legátfogóbb két oldalú FTA, amit az EU bár mikor is aláírt volna egy fejlődő országgal, és egyértelmű, hogy az Európai Unió gazdasági megállapodási nem csupán az úgynevezett első világra koncentrálódnak. Mérföldkő ez a régió szempontjából is, illetve a régió közötti megállapodások jövőjére nézve is. Harmadik fontosok, pedig az, hogy Vietnám geopolitikai szerepénél fogva rendkívül fontos ország, és elképzelhető, hogy nem csak a gazdasági kapcsolatok fejlődnek majd, hanem a kereskedelem, mint olyan is fejlődik a két ország, illetve a régió és az ország között. Köszönjük a tárgyalás, tárgyaló csapat erőfeszítéseit, de ami a kereskedelmi, illetve a fenntartható fejlődési fejezetet illeti, illetve a vietnami kormány ígéretét illeti, tök, nem vagyunk tökéletesen elégedettek az eredmények, eredménnyel. A vietnami hatóságoktól például még mindig várunk megfelelő információra azzal kapcsolatban, hogy miért van ilyen sok politikai fogoly az országban. Vannak nagyon kényes kérdések még ezzel kapcsolatban Vietnamon, a Vietnamon kívüli helyszínekről elég kevés erőfeszítés érkezett. Még néhány egyéb kérdés az úti tervet, tehát a ratifikáció, a három nem ratifikált ILO egyezmény jövője szempontjából jó lenne tudni, hogy mire lehet számítani Vietnámtól. Aztán a munkajogi törvényt jelenleg dolgozzák át. Vietnámban nagyon fontos az, hogy a szakszervezeteknek megfelelő lehetőséget adjanak az ILO szabályainak figyelembevételével konkrét előrelépést szeretnénk a kiberbiztonsági témában is, illetve nagyon fontos lenne az, hogy mi hamarabb megszülessen ez a megállapodás. Most pedig kivételes képpen az e ENF árnyékjelentés tevének is megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A kereskedelmi megállapodások rendkívül fontosak Európa számára. A céljuk az, hogy a gazdaságunknak újabb lendületet adjunk, és a Vietnámmal megkötendő megállapodásnak is hasonló a célja. Úgy vélem, hogy a legnagyobb figyelmet a rizs exportjának kéne szentelni. Ezzel kapcsolatban van egy védelmi záradék, Myanmar és Kambodzsa esetében, ezt eh, nemrégiben aktiváltuk. Másik fontos téma, emberi jogok. Hallottunk már elő a kollégáktól is, a nők jogai, illetve, a, illetve fontos még a kiskorúak eh, jogait is érvényesíteni, főleg munkajogokra gondolnak, aztán környezeti normák, környezetvédelmi normák, például növényvédő szerek használata, vagy a műanyag kérdése, Nemrégiben, szav, nemrégiben szavaztunk egy, egy olyan állásfoglalásról, amely nagyon amely nagyon nagy százalékban csökkentené a műanyag felhasználását Európában. Nos, 8 folyóra koncentrálódik a az óceánba érkező műanyag hulladék érkezése, és ebből az egyik a Mekong folyam, ami Vietnámban van. Ezzel kapcsolatban szerintem egy kicsit szavahihetőbbnek kéne lennünk, tehát ragaszkodjunk az elveinkhez. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Vietnámban is tiszteletben tartják azokat a szabályokat, amelyeket mi magunkra már kiszabtunk környezetvédelmi szempontból is, tehát ellenőrizni kell tudnunk, tudni azt, hogy nem jut el Vietnamban a műanyag a tengerbe vagy az óceánba. Ez lenne tehát a lényeg. Köszönöm. Thanks a lot for... Köszönöm szépen. Anne-Marie Minőr következik a Guétó. Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn bezig. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. A Viet Vietnammal a szabadkereskedelmi egyezményről egyeztetünk, de hát van itt egy nagyon komoly gond, mégpedig az emberi jogok kérdése Vietnamban. GSP országról van szó, fejlődő országról, és a GSP plusz már nem vonatkozhat rájuk. A szabadkereskedelmi egyezmény nem annyira célozza meg az emberi jogi kérdéseket, de azért mindenképpen beszélni kell erről. Nagyon-nagyon aggaszt az emberi jogok helyzete Vietnámban, éppen ezért az EU-nak eszébe kellene, hogy jussanak a saját alapértékei, a gyülekezési szabadság, a szólásszabadság. Nagyon sűrűs tehát a helyzet Vietnámban. Egy tanácsadó csoport jött létre, de úgy gondolom, az ő mandátumok eléggé korlátozott, hiszen nem, tudják, nem tudnak szabadon véleményt nyilvánítani. Nos, attól tartunk, hogy Vietnamból is Banglades válik, és alapvetően textil alapú lesz majd az export. Arra kéne pedig töreke, arra kéne törekedni, hogy sokkal diversifikáltabb legyen a gazdaság. Heidi Hautala következik, köszönöm. Ez egy nagyon fontos szabadkereskedelmi egyezmény. Már egyeztettem a jelentéstevővel az úti tervről, az idő, ütemtervről, mert nem lenne haszontalan, hogyha néhány másik szakbizottság is elmondhatná véleményet, de olyan szoros az ütemterv, hogy ez egész egyszerűen lehetetlen, sajnálatos. Főleg azért, mert nem is tudjuk, hogy a tanács mikor fog erről szavazni. Kár, hogy ilyen szoros ez az ütemterv. Az egyezmény egyik érdekes aspektusáról szeretnék beszélni. Vietnámmal kötendő faiparról szóló önkéntes partneri megállapodásnak én voltam a jelentéstevője. A fenntartható fejlődési fejezetet vizsgáltam ebben a, ebben a egyezménytervezetben, ugyanis a két dolog kapcsolódik egymáshoz. A szabadkereskedelmi egyezményben az áll, hogy mindkét fél megpróbálja a, fai, a fa kereskedelm, vagy a faipari termékek kereskedelmét úgy megváltoztatni, hogy a fenntarthatósági követelményeket figyelembe veszi. Nos, véleményem szerint nagyon érdekes dolog az, hogy az önkéntes partnerségi, partnerséggel elérhető az, hogy Vietnam olyan garanciával tud majd az Európai Unióba faipari termékeket exportálni, hogy tudjuk, hogy azokat jogosan termelték ki. Remélem, hogy ez sikerül elérni, és ha minden igaz, akkor február elején lesz oda egy misszió. Beruházási védelem. A frakcióm úgy véli, hogy meg kéne várni a bírósági ítéletet, ugye ez belga kérése történt 2017-ben, arról szól ez, hogy az EU szerződéseknek mennyiben felel meg, vagy alapszerződésnek mennyiben felel meg a CETA. Kelly úr, köszönöm szépen, elnök úr. Bátorító dolgokat hallottam itt a kollégáktól. A szingapúri megállapodáshoz hasonlóan itt is elmondható az, hogy nagy jövő áll előttünk az EU dél-kelet-ázsiai országok kapcsolatában, ide tartozik Vietnám is. Több problémáról volt itt szó, egyetértek a kollégákkal, de szerintem idővel sikerül megoldani ezeket a problémákat. De türelmesnek is kell lennünk. Egyik napról a másikra ezek a dolgok nem változnak, meg figyelembe kell venni a kultúrákat, hagyományokat, de úgy vélem, hogy a hogy egy fejlődő gazdaság hogy, úgy vélem, hogyha egy gazdaság fejlődik, abból az embereknek is haszna származik. És az még elképzelhető, hogy nagyon mértékben számon kérjük a normál bevett, nemzetközileg érvényes emberi jogokat, Szerintem, hogyha megszületik ez az egyezmény, akkor az ösztönzőleg hat majd Vietnámra, de szerintem nem lenne okos dolog azt mondani, hogy addig nem tudjuk ratifikálni ezt az egyezményt, amíg nincs minden rendben. Szerintem jó irányba haladnak a, do- jó irányba haladnak a dolgok, nyilván hosszú folyamat áll még előttünk, de segítenünk kell Vietnámon főleg tudván azt, hogy mi történik jelenleg az Egyesült Államokban és máshol, ahol a protekcionizmusba hajlanak. Nekünk a nyitottságot kell megvalósítanunk és pártolnunk, és ez nyilvánvalóan nem csak Vietnámnak lesz jó, hanem nekünk is. Köszönöm. Köszönöm, Johann Schuster következik. Ja, kann ich vielleicht gleich am letzten Angriff, ich halte eine Ratifizierung. Ami a ratifikációt illeti, én ezt jelen pillanatban nem tartom értelmesnek. Azt gondolom, hogy az előrelépések, mind ami a munkavállalói jogokat illeti, mind ami az emberi jogokat illeti, itt nem elégségesek az eddig elért eredmények, és éppen ezért nagyon sok idő telt el a tárgyalásokkal. Többször kérdeztük meg azt, hogy miért nem tudják a, a, a mag, munkaidőt figyelembe venni. Én nem gondolom, hogy ezzel most e, ezt el tudjuk most fogadni jó lelkismeret ellen. Egészen a ratifikációig van eszköz a kezünkben, utána már nem egészen a ratifikációig mondhatjuk csak azt, hogy nem szeretnénk olyan országokat kedvezményekben létesíteni, amelyek nem teljesítenek bizonyos feltételeket. Azt gondolom, hogy az EU szavahihetősége forog kockán, nem mondhatjuk azt, hogy értékalapú kereskedelmet szeretnénk, és utána kiderül, hogy a fő cél az, hogy megfelelő mennyiség üzletet kössünk, tehát nem arról van szó, hogy szakítsuk meg a gazdasági kapcsolatokat Vietnámmal, hanem további feltételeket kell kérnünk tőlük, bizonyos standardok létrehozását és betartását. Ez egyelőre nem tűnik úgy, hogy megvalósul. Én úgy gondolom, hogy a ratifikálás előfeltétele, hogy egyértelmű változás, előrelépés történjen. Köszönöm, Karolin. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ugyan nem tökéletes a helyzet Vietnámban, de feltétlenül javulása van szükség. Hogyha megnézzük az emberi jogokat, vagy a sajtószabadságot, véleménynyilvántás szabadságát, a nők jogait, itt minden csak romlik ezeken a területeken. A kereskedelem nem fog mindent, mindent megoldani, de egy alaphelyzethez kell ragaszkodnunk. Az ILO munka normái még mindig nem valósultak meg Vietnámnak lett volna elég ideje eddig ahhoz, hogy komoly lépéseket tegyen, és természetesen eszközökre van szüksége ahhoz, hogy az emberi jogokat, a környezetvédelmi adatokat megvédjük, és ez sem adott. Azt gondolom, hogy többet kell kértünk, és hogyha létrejön a megállapodás, akkor fontos, hogy nyomást gyakoroljunk. Azt gondolom, hogy Vietnámnak ambiciózusabban kell eljárnia, meg kell mutatnia azt, hogy képes a javítás az összes említett területen, azt gondolom, hogy a párbeszédet fenn kell tartani, de meg kell várjuk még a megfelelő pillanatot. Jelenleg eh, nem alkalmas a ratifikáció. Ha már egyszer ratifikálták a szerződést, akkor már kevés lehetőségünk lesz, ezt tudjuk. Tehát fontos erre odafigyelni, és további előrelépésekre van szükség. Köszönöm, Jude. I'd like to uh, follow straight on from uh, Joachim and, and Karen. Joachim és Karoli megjegyzéseihez csatlakoznék, és megismételném azt, amit eh, Davidtől hallottunk. Nagyon fontos, hogy világos feltételek legyenek, az FTA eh, előzetes ratifikálását illetően, ratifikálását illetően nem eh, győzött meg a meghallgatás sem egy hónappal ezelőtt, amikor hallottuk a vietnámi minisztert, és azt mondta, hogy számára nincs kapocsa az emberi jogok és a kereskedelem témája között. Azt gondolom, hogy az értékalapú kereskedelem politika azt is jelenti, hogy a kereskedelmi megállapodás és a fenntartató fejlődés az emberi jogi záradékok között egyértelmű kapocs létezik. Egyre több beszámolót hallunk, e, nagyon is megbízható nemzetközi emberi jogi szervezetek, jogvédő szervezetektől, arról, hogy Vietnámban az emberi jogi harcosokra nagy nyomást gyakorolnak Vietnámban. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy jó akaratáról győzze meg bennünket Vietnám, a társulási szabadság megvalósulása, a vallásszabadságról, nagyon sok vallási alapú, illetve lelkismeretei alapon fogvatartott létezik Vietnámban, az Amnesty és mások értékelése alapján az elmúlt hónapban az Európai Parlament sürgősségi vitát folytatott, és sürgősségi állásfoglalási indítványt fogalmazott meg. A plenárison ez széleskörű támogatást kapott. A kollégák is elmondták azt, hogy nagyon fontos, hogy a kereskedelmi megállapodást egyértelműen az emberi jogok megvalósításához kössük. Kérdésem a következő a bizottsághoz. Az Európai Parlament novemberben egyértelmű jelzést küldött arról, hogy elmozdulást szeretnénk látni a ratifikáció előtt. A bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a parlament aggájaira reagáljon a, a, az elfogadott állásolási indítvány kapcsán az ILO konvenció, éghajlati változás, ezeken a területeken mit várnak de mielőtt mi szavazni fogunk. Short. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. ami az emberi jogi helyzetet életi és az alapvető szabadság, jogokat. Ez ENSZ-ben soha nem szerepelt Vietnám a fekete listán. Ezen azok az országok szerepelnek, ahol rendszeresen és súlyosan sértik az emberi jogokat. Az ENSZ soha nem fogadott el olyan állásfoglalási jelentményt, amelyben elítélte volna Vietnámot. Elismerem azt, hogy az emberi jogi helyzet az én országomban nem tökéletes, de mint minden országokban, illetve az Európai Unió tagországait, Itt sem tökéletes az emberjogi helyzet. Második megjegyzésem a munkajogot illetően, és a standardokat, munkajogi standardokat illetően. A vietnámi munkatörvénykönyvről jelenleg a parlament vitázik. És az értékelés a Nemzetközi Munkahogyi Szervezettel szoros együttműködésben zajlik. Ami pedig az ILO konvencióját illeti, Vietnám nyolc fő konvencióból ötnek tagja az ILO-nak, és amelynek nem tagjai, tagja Vietnám, a kormány ezekkel kapcsolatban már megfogalmazott bizonyos menetrendet a társulás érdekében. Angolul folytatom, ami a kollektív szerződéseket illeti, a kormány a parlamentnek nyújtott, nyújtott be egy javaslatot, a kényszermunka eltörlésére vonatkozott is illetve ezzel majd 2019. októberben fogalmazik. A gyülekezés szabadságáról pedig 2020. októberében dönt a parlament. Ami az EU és az emberi jogi szervezetek közötti együttműködést illeti, Vietnám Számos megállapodást aláírt. A DCI megvalósítását illetően elindult már egy párbeszéd, egy emberjogi párbeszéd. A találkozóra évente, két évente egyszer Brüsszelben, két évente egyszer Hanoiban kerül sor. A vietnámi delegáció nyitott az összes olyan parlamenti képviselővel szemben, akiket érdekel az emberi jogok helyzete Vietnámban. Létezik egy mechanizmus, illetve a mechanizmus megvalósítására vonatkozóan felállt egy bizottság, ennek a négy albizottsága létezik, és létezik egy olyan bizottság, amely a, a jogelmiség helyzetével foglalkozik, a jó kormányzással és az emberjogi helyzettel. Ez az albizottság együttműködési projekteket értéke, technikai jellegűeket az EU és Vietnám között. Tehát uh, Vietnám számára nagyon fontos a, a párbeszéd a technikai uh, segítségnyújtást értően. Köszönöm. Thanks a lot, Peter Bertz from the Commission. Köszönöm szépen. Peter Bertz következik a bizottságtól. Thank you, Chair. And thank you for putting this... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a fontos témát, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását, a jelentéstevőnek, az árnyék, a, a jelentéstervezetet. Nagyon sok minden elhangzott már, nem akarom megismételni ezeket a dolgokat, ami minket eh, illet 2012-ben indítottuk el ezt a folyamatot, a stratégiánk ugye az volt, hogy az ASEAN országokkal megkezdjük az egyeztetéseket, eh, és utána jött Szingapur és Malázia. Az Európai Unió Vietnám szociogazdasági fejlődésében az egyik legszorosabb partner volt. Hosszú eh, időre nyúlva tapasztalatra tekintünk vissza. 1990-ben az Európai Bizottság hozta létre eh, Vietnámmal a diplomáciai kapcsolatokat. Két évvel ezelőtt eh, életbe lépett a partnerségi és együttműködési egyezmény. Ez egy hosszú távú egyezmény, vagy együttműködés alapjait helyezte le. A mai e, kereskedelmi e, egyezmény ez a kapcsolatot elmélyíti, és egy platformot biztosít e, a beruházások megvalósításához. <clears throat> Néhány szélesebb körű szempont. Az ázsiai jelenlétünket erősíti ez az egyezmény, E, a Korea út, Koreával megkötött egyetlen, eddig egyetlen e, egyezmény után. E, Japán és Szingapúr a következő lépések, és ezek mind-mind egy fontos lépést jelentenek az EU-ASEAN megegyezés felé. És más nagy ASEAN országokkal való tárgyalásokban is iránymutatóak, és negyedszer az FTA e, legalább más harmadik országokkal egy szintre helyezne bennünket, új-Zéland, Ausztrália, India, Japán, Korea, és az év, év végétől a CPTPP amelyek tehát egyezményeket kötöttek már Vietnámmal. Ezzel nem csak, hogy behozzuk a lemaradásunkat, hanem túl is tudunk lépni ezen a szinten. Az FT, ez az FTA, ez a szabadkereskedelmi egyezmény a legambiciózusabb, amiről eddig tárgyalt az Európai Unió egy fejlődő országgal, és eh, a feltörekvő gazdaságok eh, számára ez eh, nagyon fontos. Ez mind a piaci hozzáférés, mind a szabályok, mind az értékek szempontjából nagyon fontos. Az FTA tartalmaz fejlődő országokkal, Szingapurral, Japánnal kötött egyezményekhez hasonlóan munkajogi szabályokat, és az egyezmény emellett a, a földrajzi eredet, eredet meghatározások védelmét is célozza. Vietnám a közbeszerzési piacát is megnyitná EU cégek előtt, és emellett Vietnám elkötelezte magát amellett, hogy az európai cégek hozzáférhetnek a szolgáltatási ágazatokhoz, ágazathoz is, ez nagyon széles körű hozzáférés lenne. Az Európai Bizottság igyekezett az egyezményt a tanácsnak és a parlamentnek minél hamarabb bemutatni, benyújtani. A tárgyalásokat lezártuk, és aztán két egyezményre kellett ezeket osztani, ez egy kicsit eltartott, de most az asztalon van, Október 7-ére a bizottság elfogadta az álláspontját, és november 12-ére elkészült a többi nyelvi verzió, a tanácsnak benyújtásra került az angol mellett. Az egyezmények a Szingap- az egyezmény Szingapúrral aláírt egyezmény architektúráját, struktúráját követi, és eh, ezeket ezek egymástól külön érvényesek, de együtt nyújtottuk be őket a tanácshoz, és várjuk a parlament egyetértését is. Több alkalommal megtárgyalta a kereskedelmi tanács ezeket az egyezményeket a jogászokkal együtt, és a tagállami jogászokkal együtt, úgyhogy remélhetőleg hamarosan minden nyelvi változat ellenőrzésre kerül, tisztázásra kerül, és remélhetőleg a tanács hamarosan alá tudja ezt írni. Sok minden elhangzott, ami az emberi jogokat és a munkajogot illeti. Egy röviden hadd térjek erre ki. Amikor fejlődő országokkal foglalkozunk, mint például Vietnám, akkor persze felmerül az elszigetelődés, a szankciók kérdése. 90 óta folyik a párbeszéd Vietnámmal. Mi erős és virágzó Vietnámot szeretnénk, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és a nemzetközi egyezményeket, de persze figyelembe kell venni a fejlődés történetét is ennek az országnak. Világos előrelépést látunk, főleg a szociogazdasági gazdasági ágazatban, területen. Természetesen a demokrácia és az emberi jogok kérdését nehéz megfogni, csak policy fellépéssel, egy területtel. Úgyhogy mi az átfogó megközelítést támogatjuk, különböző eszközöket szeretnénk megvalósítani. Az emberi jogokat erősíteni szeretnénk, ezeket központi elemé szeretnénk tenni. A tárgyalások során ez az egyik legfontosabb szempont és iránymutató számunkra az tárgyalások során az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság minden bilaterális egyezkedés során nagyon fontos szempontok és keretet adnak korábban Vietnámot, régóta támogatjuk a Vietnámot, tá, számos programmal, emberjogi, demokrácia eh, támogatásokkal, a civil társadalmat támogatjuk, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés eh, támogatását is adjuk. Eh, a, ez az FTI egy további mechanizmus lenne, hogy Vietnámmal szorosabbra fűzzük az együttműködést, és emberjogi és munkajogi kérdésekben előrelépést érjünk el. Végül, ami a munkajogot illeti, ahogy elmondtam, robusztus TST eh, eh, eh, fejezetet dolgoztunk ki, fenntartható fejlődésre koncentrálunk, mindannyian egyetértünk, hogy a kereskedelem, a beruházás és a gazdasági növekedés nem történhet az emberi jogok kárára a munkajogi, a munkaügyi feltételekre és koncentrálunk, az ILO egyezmény ratifikálása elengedhetetlen. Természetesen Vietnámot arra bátorítottuk, hogy a folyamatot indítsa be a jövőbeni ILO kulcsfontosságú egyezmények ratifikálására. Malmström biztos ezt Trump miniszternek is felvetette, eh, aki eh, a eh, még nem ratifikált egyezmények ratifikálását helyezte kilátásba. Azt reméljük, hogy Vietnám a nemzeti jogszabályalkotásában is figyelembe veszi ezt. Köszönöm szépen, Helvid úr. Köszönöm szépen, ezt mind lejegyeztem, Szeretel úrnak átadom hadd mondjam el, hogy, hogy a szabadkereskedemi egyezmény nagyon elhúzódott, tisztességesen kell bánni eh, Vietnámmal, és ezt figyelembe kell venni akkor, amikor ellenvetéseinket megfogalmazzuk. Köszönöm, elnök, köszönöm, minden itt van az asztalon előttünk, világos kéréseink vannak a vietnám kormányhoz, és eh, azt reméljük, hogy világos kötelezettségvállalások megfogalmazására kerül sor, mielőtt szavazunk. Akkor ezzel rátérhetünk a módosítások benyújtásának határidejére, január 15, 6 óra. Elég ideje van mindenkinek, hogy karácsonykor ezen gondolkodjon. tehát január 15-6 óra. A következő nap napi rendi pont a Vietnám eh, magadendő eh, beruházás védelmi eh, szempontok, beruházás védelmi megállapodás. Ezt azt gondolom, hogy már felvetettük a vietnámi vitában, a szingapúri vitában is. Hogyha nincsen nagyon nagy könyörgés arra, hogy adjam meg a szót, akkor lezárnám a vitát ezzel a témával kapcsolatban is január 15-én 6 lehet benyújtani ehhez is módosító javaslatot. Rendben, akkor ezzel a következő napi rendet érhetünk át. Egyéb kérdések? Mindenki tudja, hogy karácsonyi kocintás lesz hamarosan a, a képviselői bárban. És a következő ülés december 10-én Strasbourgban lesz. Ez egy soron kívüli ülés lesz, hiszen szavazásra kerül sor. Köszönöm szépen, tökéletes.